Thank you very much for being patient with me. Um, Köszönöm szépen, hogy ennyire türelmesek voltak velem. De ez valóban egy együttes ülés most az afganisztáni delegáció, tehát az Európai Parlament afganisztáni delegációjával közösen ülésezünk most. És egyébként örülök is, hogy helyettesíthetem elnök urat, alelnökként, mert a, az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokról beszélünk, a közös koncepcióról, már két éve eltelt, ugye 2016 óta, és azt hiszem itt az ideje, hogy egy kicsit elgondolkodjunk. Amíg Oszravicsi úrra várunk, aki ugye a delegáció vezetője, az afganisztáni delegáció vezetője, a bevezetőt azért megtartanám. We had a first meeting in this joint forward with the delegation with meg volt már az első együttes ülés, ugye tavaly, és ezt pont a közös koncepció miatt tartottuk, így fogjuk folytatni, és egyébként a LIBE szakbizottság a bizottsággal rendszeresen találkozik. Ugye az illegálisan itt tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésével, kap, visszatérítésével kapcsolatban. Ez ugye a mi hatáskörünkbe tartozik. A DG Home tájékoztatott bennünket az eszközökről, lehetőségekről, és ugye arról is, hogy Afganisztánnal kapcsolatban mi a helyzet, ami a mai témánk. A TFO 218-as cikke alapján van joga az Európai Parlamentnek ahhoz, hogy a beleegyezését adja a bármilyen ilyen megállapodás megkötéséhez, és természetesen a végrehajtásnak a felülvizsgálatára is joga van az Európai Parlamentnek, és a Libe szakbizottságban nagyon fontos, hogy strukturálisan végigkövessük ezeket a visszafogadási megállapodásokat, mindegy, hogy ezek hivatalosak vagy nem hivatalosak, és az Afganisztánnal kialakított közös koncepció az egyik első ilyen nem hivatalos visszafogadási megállapodás volt, vagy ahogy a bizottság nevezi ezeket, EU-s megállapodások, EU arrangements, és Afganisztán után több ilyen nem hivatalos megállapodás jött, Guinea, Gambia, Etiópia, Banglades és más országokkal, és az ilyen megállapodások különleges, különösen aggályosak az Európai Parlament szemében, mert ugye a 218-as cikk előírásai szerinti kompetenciánktól fosztanak meg minket, hiszen ugye nem hivatalosak, és akkor nincs jogunk ezeket nyomon követni. Bármilyen dokumentum vagy emelletti egyéb megállapodás, amit harmadik országokkal kötnek, annak érdekében, hogy a visszafogadást, visszatérítést hatékonyabbá tegyék, mindenképpen vizsgálattárgyát kell, hogy képezze és ebből a célból elengedhetetlen, hogy mi hozzáférjünk az ilyen megállapodások szövegéhez. És a bizottság egyébként közölte, hogy Etiópia, Guinea és Gambia esetében ezt a szöveget nem tudja most még nyilvánosságra hozni, hanem azt javasolta, hogy legyen egy zárt ülés a LIBE szakbizottsággal, és akkor itt megvitatnánk az eddig Guinea, Banglades, Etiópia és Gambia országokkal kötött megállapodások szövegéről tudnánk itt beszélni, de azt hiszem, hogy az etiópiai az egyébként közben kiszivárgott, és én ennek nem örülök. Az egyik cikk egyébként azt mondja, hogy ez nem jogi érvényű szöveg, rögtön így kezdődik, tehát ebből nem származnak jogok, és ezt egész egyszerűen hihetetlennek tartom, hogy a tagállamok a tanácsban elfogna, elfogadnak valamit, és ezt nem nevezik megállapodásnak, és még csak nem is jogi erejű szöveg. És még világosabban fogalmaznék, elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament felügyeleti hatásköreit teljes mértékben tiszteletben tartsák. Tehát bármilyen megalapodásnak a kidolgozása az ne jelentse azt, hogy a parlament elszámoltatási jogköre az gyakorlatilag nem létezik. Így megfosztanak bennünket attól, hogy ezt a szerepünket betöltsük az európai állampolgárok képviseletében. Ezen okokból az afganisztáni közös koncepciót igen relevánsnak tartom, hiszen ez volt az egyik első ilyen, és ez volt az első olyan nem hivatalos szöveg, amelyhez a parlamentnek hivatalosan is hozzáférése volt, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a részletes tájékoztatóra az afganisztáni helyzetről, és arról, hogy az együttműködés a nem hivatalos megállapodások értelmében hogyan alakult az EU-s migrációs politika terén Afganisztánnal. És nagyon örülök, hogy az afganisztáni delegáció elnöke is megérkezett, úgyhogy Asztravicius úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, eh, társadalmi asszony, kedves eh, kollégák, hölgyeim és uraim, eh, jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon örülök, hogy megtarthatjuk ezt az ülést. A Libel szakbizottsággal a magunk részéről pedig az Afganisztánnal való kapcsolattartó csoport részéről. Nagyon örülök ennek az együttműködésnek, amit a LIBE szakbizottsággal folytatunk. És azt gondolom, hogy a szakbizottságok és a delegációk kiegészítik egymást, és hasznos szinergiákat tudnak teremteni. Másodszor nagyon örülök, hogy lehetőségünk van arra, hogy a tavaly decemberi ülés után ismét beszélhetünk az afganisztáni migrációs kérdésekről, a szakbizottság tagjaival, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is folytatni fogjuk ezt a gyakorlatot. Mielőtt megadnám a szót a vendégeinknek, néhány bevezető megjegyzést tennék. Azt gondolom, érdemes megvizsgálni a jelenlegi számokat, hogy jobban megértsük, hogy mi a probléma, és hogy milyen trendeket láthatunk az ENSZ menekültügyi főbiztosától olyan adatokat kaptam, hogy 12.552 afganisztáni menekültet, menekült tért vissza eddig a hazájába szeptember 8-áig, ez 75%-kal kevesebb, mint tavaly. 148.055 tért összesen vissza, és közülük 12.500 volt afganisztáni, 10.675 pedig pakisztáni, 1266 Iránból, és 600-an jöttek más országokból. 1 millió 800 ezer embert ért eddig vissza Afganisztánba. A számok folyamatosan csökkentek, eh, kivéve 2016-ban, amikor 370 ezeren tértek vissza. Ez jelezheti a biztonsági helyzetet ebben az országban, de a gazdasági és társadalmi sztenderdeket is, eh, például a foglalkoztatási, lakhatási lehetőségek. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgáljuk, hogy milyen a helyzet Afganisztánban, mielőtt eldöntjük, hogy visszaküldünk embereket, és hogyan. Hölgyeim és uraim, most szeretném bevezet, bemutatni az első hozzászólónkat. Johan, Johan Dragos Tudorácsek, aki az Európai Bizottság honfőigazgatóságától érkezett. Öné a szó, és ha ebbe beleegyezik, akkor jó lenne, hogyha 10 percben tudna hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm társa elnök úr, köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden azzal kezdeném, hogy azt az intézményes szempontot emelem ki, amiről az e- ülés elején már beszéltünk. Nagyon gyakran beszéltünk erről eddig is, és nagyon sok eszmecserét folytattunk itt már a LIBE szakbizottság és az Európai Bizottság részéről jogi és politikai intézményi szempontból is megvizsgáltuk már ezt a kérdést. Már számos alkalommal elmondtuk az álláspontunkat, ami az volt, hogy jogi szempontból úgy gondoljuk, hogy ezek nem hivatalos, formális megállapodások voltak, és a parlament feladata az, hogy megvizsgálja a helyzetet, és a lehető eh, legtöbb átláthatóságot eh, kapjon, mind a tartalommal, mind pedig a végrehajtással kapcsolatban. Ezért jöttünk el újra és újra a szakbizottsághoz, és küldtük el nekik az adatokat, amik rendelkezésünkre álltak a tárgyalások eh, állásával kapcsolatban. És mindig értesítettük a parlamentet arról, amikor történt valami, és hogy hol tart éppen a végrehajtás. Az elnök asszony is mondta, hogy amikor június végén legutóbb beszéltünk erről a kérdésről, akkor volt egy vendégünk is, aki elmondta, hogy mi a helyzet jelenleg. Morás elnök úr, Avramopoulos biztos úrnak küldött egy levelet, és erre egy hete érkezett egy válasz, amelyben azt javasoltuk, hogy egy nagyon konkrét mechanizmust hozzunk létre, amely nem lenne más, mint a sövel jelentések esetében. Azok a képviselők, akik érdeklődnek, teljes tájékoztatást kaphatnak arról, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások. Tehát ennyit az intézményi oldalról. Ami az együttműködést, a migrációt és a visszatérést illeti Afganisztánnal kapcsolatban, mi mindig azt mondtuk, hogy a migrációs párbeszéd mindig nagyon tartalmas volt Afganisztánnal az elmúlt két-három évben. Először is ez illeszkedik a szélesebb körű uniós stratégiába. Ez két elven alapul, a regionális, illetve az átfogó alapelven. A regionális megközelítés azért fontos, mert tisztában vagyunk azzal, hogy milyen kihívásokkal szembesül Afganisztán a regionális kontextusban. Szükség van arra, hogy a belső menekültek helyzetét vizsgáljuk, de a régió más országaiban élő menekültekét is és ezt konkrétan Afganisztán kapcsán is meg kell vizsgálni, és ezért nagyon örülünk annak, hogy kaptunk erre egy keretet. Másodszor egy átfogó megközelítés, ez nem újdonság Afganisztán esetében, ugyanis próbáljuk minden migrációs párbeszédbe, amelyet harmadik országokkal folytatunk, nem rögtön bevinni a visszatérés visszafogadás kérdését, hanem egy szélesebb kontextusban kezdjük, próbálunk egy segítségnyújtást, párbeszédet mechanizmust létrehozni az adott országgal. És a partnerekkel közösen a migráció összes aspektusát figyelembe vesszük. Most egy olyan témával folytatnám, ami a közös elköteleződés nagyon fontos eleme az EU és Afganisztán között. Formális szempontból ez nem egy jogi megállapodás, hanem egy politikai elköteleződés és nagyon fontos azt is felismerni, hogy semmilyen új jogi kötelezettség nem jön létre ezáltal, csak kimondunk olyan kötelességeket, amik már eddig is szerepeltek a nemzetközi jogban. Egy operatív keretet adunk, amelynek keretében a visszatérés és visszafogadás struktúrált módon történhet meg. Ez egy kiszámítható módszer, ami megfelel a migránsoknak, akiknek vissza kell térniük, és ez, ezen kívül a hatóságoknak is könnyebbség, mind Európában, mind pedig Afganisztánban. A legfontosabb reintegrációs intézkedéseket is szem előtt tartjuk. Ez nagyon egyértelmű számunkra, nem csak Afganisztán esetében van így, hanem más országokkal is, amelyekkel visszafogadásról beszélünk. A reintegráció nagyon fontos, ez adja meg a stabilitását a visszatérési folyamatnak. Nagyon odafigyeltünk az afganisztáni helyzetre, és nem egyszerű ez. Hatalmasak a biztonsági kihívások Afganisztánban. Ezt természetesen elismerjük, de ezt a tagállami hatóságok is figyelembe veszik, amikor döntést hoznak. Illetve amikor a bíróságokon olyan döntést hoznak, ami visszatéréshez vezet. A reintegrációs törekvések körében van egy nagyon jól működő projekt, ami több aspektusból célozza a reintegrációt. Először is nagyon fontos számunkra a közösség alapú reintegráció. Itt különösen a falusi területekre koncentrálunk, de a városi területet is figyelembe vesszük. A falusi területen Herak, Kandahar, Kabul régiókra koncentrálunk. Olyan projektekre gondolok itt, mint az öntözési rendszerek biztosítása, az üvegházak építése, amelyeket most építenek eh, éppen, és a következő hónapokban már használhatóak lesznek azokban a régiókban, amelyeket említettem. Főleg ezeken a eh, vidéki területeken. 1062 eh, visszatérő, 1500 belső menekült, és és több, több száz egyéb ember is érintett. Mivel itt a városi területeken is célzott segítséget biztosítunk, például a mikrofinanszírozás, a startup és más vállalkozások támogatása. Ezeket a projekteket is be kell fejezni még a tél kezdete előtt. A RADA, amely a reintegrációs törekvések legfontosabb segítője, Kunan és Langman régiókban nagyon alacsony a hőmérséklet, ezért itt még a tél beállt előtt be kell fejezni a munkát. Úgy gondoljuk, hogy ez hosszú távon fenntartható reintegrációt teremt meg. Ezen kívül technikai segítségnyújtást és képzést is adunk a visszatérőknek. Most 73 eh, eh, szakképzési központot eh, határozunk meg, amelyek egy közbeszerzés révén megkezdik a visszatérők felkészítését a képzésekre. Reintegrációs információközpontokat is létrehozunk. Jelenleg három regionális tartományban, Kunarlangban és Kabul tartományokban tervezzük ezt jelenleg. A reintegrációs munka az elmúlt két évben különösen koncentráltan működött, és reméljük, ha megmutatjuk, hogy mennyire komolyan vesszük a reintegrációt, ahogy azt korábban mondtam, akkor ez értékes kiegészítője lehet a visszatérési, visszafogadási folyamatoknak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most Samira Hamirinek adok szót az Amnesty International-től, akivel már korábban találkoztam a nap folyamán, és akinek egy kiváló szakmai múltja van, és Afganisztánban a női jogokkal foglalkozik, most pedig az Amnesty International regionális munkáért felelős Afganisztánban és a környező országokban. Tíz percben szóljon kérem hozzá, de kérem, hogy ezt ne lépje túl, mert még kérdések is elhangzanak majd, és a bizottságnak is mondtam, hogy szeretném, hogyha a kérdésekre nagyon precízen válaszolna, tehát a reintegrációnál mire gondol Európából vagy máshonnan visszatérő emberekre, milyen költségvetést használunk az egyikre és a másikra, mert ez itt most nagyon összekeveredett. Öné a szó, Hamidi asszony. Mikrofont kérünk szépen a hozzászólónak. Yeah, you need to push the button. Meg kell nyomni a gombot. Yes, perfect. We've got... Tökéletes önt tolmácsolják, ezért van szüksége a mikrofonjára. Parancsoljon! Jó napot kívánok még egyszer, és köszönöm szépen, elnök asszony, hogy lehetőséget adott nekem. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy meghívta az Amnesty International-t, és lehetőséget adott nekünk arra, hogy Afganisztán helyzetéről beszéljünk. A Afganisztánnal közös jövőbeli útról. Hölgyeim és uraim, ez egy nagyon fontos pont Afganisztán életében 2001 óta a politikai-gazdasági jogok, a polgárok bevonódása, a nők és a fiatalok bevonódása, ezek mind nagyon fontosak. Elkötelezettek vagyunk a további pozitív változás irányába. A polgárok részt vesznek a civil társadalomban, gyakorolják a szavazati jogukat és aktívak. Ugyanakkor a helyzet nem olyan, ahogy azt megálmodtuk. 17 évnyi támogatás után jobb ugyan a helyzet, de nap, a mindennapi élet mégis egyre rosszabb. A biztonsági helyzet egyre súlyosabb. Afganisztán kevésbé biztonságos, mint valaha. A kormány ellenes elemek folyamatosan megtámadják az iskolákat, éttermeket, mecseteket, és még a művészeti galériákat is. A több millió sérült mellett elmondható, hogy mindenki, minden tartomány megszenvedte ezt. Az ENSZ júliusban kiadott számai szerint 1692 civilt öltek meg, és 3420 civil sérült meg, és ez csak az idei év első hat hónapjának az adata. Csak hogy néhány példát említsek, két hónappal ezelőtt egy egyetemhez csatolt iskolát támadtak meg, és 16-20 év közötti diákokat öltek meg és sebesítettek meg. Egy sportklubot is megtámadtak, egy 28 éves posztgraduális diplomával rendelkező öt nyelven beszélő újságírót öltek meg. Sajnos az afgán kormány nem tudta megvédeni a polgárait, és nem tudja támogatni az áldozatokat sem. A legtöbb család áldozata ennek a folyamatnak szegénységben él, és segítségre van szüksége. Nagyon sokan belső menekültek, 1,1 millióan a folyamatos konfliktus miatt kénytelenek voltak elhagyni az otthonukat. Fontos feltenni ezt a kérdést, hogy önök közül hányan gondolják, hányan gondolnak azoknak a biztonságára, hányatokat nyugtalanít azoknak a biztonságára, akik visszatérnek Afganisztánba, vagy még az úgynevezett önkéntes mechanizmuson keresztül is, a, akik visszatérnek. elolvastam az Afganisztán és az EU közötti közös útról szóló dokumentumot, és az elfogadhatatlan, hogy ebben nem szerepel az afgánok biztonsága. És itt valójában azt könnyítjük meg, hogy az embereket a veszélyes helyzetbe küldjük vissza. Szeretnék az Amnesty International eh, helyzetére eh, visszautalni. Tavaly októberben eh, elindítottunk egy programot. Az első, hogy az Afganisztán és az EU közötti közös útról szóló program hogyan valósítható meg. Fontos a valóságot szem előtt tartani, nem szabad egyetlen afgánt sem visszaküldeni, azért, mert az európai migrációs politika minden áron növelni akarja ezeket a számokat. Olyan megállapodást kell kötni, amelynek a rendelkezései jelen formájukban nem foglalkoznak az afgánok biztonságával. Az Amnesty International arra arra kéri az Európai Uniót, hogy szüntesse meg az afgánok visszaküldését addig, ameddig a biztonságok és a méltóságok nem generálható. A közös munkacsoport Afganisztán és az Európai Unió között jelenleg egyáltalán nem fér hozzá információkhoz azt illetően, hogy mi történik azokkal, akiket visszaküldenek. És kérem, hogy emlékezzenek arra, hogy a, hogy Afganisztánban egyetlen terület sem biztonságos. Nem gondolom, hogy önök közül bárki az elhalálozások arányát tenni kritériummal visszatérítéshez. A nemzetközi védelemre szorulók jogait teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Csak akkor lehet visszaküldeni embereket, hogyha biztonságos helyre térhetnek vissza és fontos, hogy a terepen dolgozó afgánokkal konzultáljon az Európai Unió. És így lehet csak megérteni a valódi helyzetet. Azzal szeretném lezárni, hogy elmondom, az afgánok nem érdemlik meg azt, amivel ma szembe kell nézniük. Ahogy önök is szeretnének biztonságban élni a szeretéke, ugyanígy az afgánokat is megilleti, és ne küldjék őket vissza a veszélybe. Köszönöm szépen. Most meghallgatjuk a képviselőket. Látom, hogy Spinelli képviselő már jelentkezett. Meghallgatjuk először Spinelli képviselőt, majd Asztrolicius urat. Thank you. Köszönöm. Meghallgattam a bizottság hozzászólását, aki leírta ezt a, a közös koncepciót, úgy jellemezték ezt a közös pont, koncepciót, mint ha valami fajta agenda lenne, a visszatérítéseket célzó agenda, amely strukturális és előre megjósolható politikákon nyugszik. Politikákon nyugszik. Meghallgattam ugye a hazat küldött afgánok reintegrációjáról szóló beszámolót, és az az igazság, hogy nem tudok elégedett lenni egyikkel sem. A bizottság hiába próbál bennünket biztosítani arról, hogy ez működik, mert nem ez a valóság. A valóság az, amit az Amnesty International leír, és ezt mindenki tudja. És a bizottság is tudja pontosan, hogy mi a valóság. A valóságban a visszatérítettek 72%-a, tehát gyakorlatilag a két harmada abban a pillanatban német, néhány héten belül újra menekülni kényszerülnek. A kétharmaduk menekülni kényszerül. És több európai tagállamban is, ugye azt követően, hogy ezt a közös koncepciót elfogadták, megerősítették a visszatérítéseket, meg sokszorozták őket, háromszorosára az elmúlt években, tehát háromszor annyi afgánt fordítottak vissza. Norvégia, Németország, Franciaország, Svájc tette ezt. És most már tömegesen. Németországból például nemrég 68-at küldtek vissza, és volt egy kiskorú is, aki öngyilkos is lett. Elnök asszony, egy pillanat és befejezem. Ritkán beszélünk Afganisztánról, úgyhogy kérem adjon nekem még időt. Tulajdonképpen mi elköteleztük magunkat, több, több európai ország is egy eleve vesztes háború mellett 2001-ben. Rengeteg idő eltelt már azóta, és egész egyszerűen nem tudom, hogy hogy vagyunk képesek tükörbe nézni, anélkül, hogy ne szégyelnénk magunkat miközben ilyen politikákat fogadunk el, ilyen visszatérítési politikákat, mint ez a közös koncepció. Hát elnézést kérek, hogy ilyen keményen fogalmaztam, de jobban szerettem volna, hogyha válaszokat kapok. Köszönöm. Köszönöm, Barbara, osztom én is ezt a nézetedet, de arról is gondoskodnunk kell, hogy meghallgathassuk a válaszokat, mielőtt Avramopoulos biztos úr ideér. Astravicius, majd Vojt képviselők következnek egy percben. Judit, öm, igyekszem, mert tudom, hogy időben kell végeznünk. A kérdésem a bizottság képviselőjéhez a következő. A menekültek, akik Afganisztánból jönnek és oda visszatérnek, a támogatási programokat, illetve eljárásokat meg fogjuk változtatni? Az eddig szerzett tapasztalatok e tekintetben milyen mértékben hasznosak, illetve folytatjuk ezt a gyakorlatot? Hamidi asszonyhoz pedig a kérdésem az lenne, hogy azok, akik visszatérnek, ők ugye híreket is visznek, az általános hangulatot hogyan jellemezni azok körében, akik visszatérnek, letelepednek, és ez milyen mértékben ösztönöz másokat is arra, hogy visszatérjenek, tudván, hogy mi történt a korábban visszatérőkkel. Folyt úr. Köszönöm, elnök asszony. Számomra az a fontos, hogy Európában menekültek, csalók százezrei jönnek Európába. Afganisztánban nem ez a helyzet. Afganisztánban a helyzet az, hogy nagyon sok tagállam ott részt vesz a harcokban, a NATO ugye teljesíti a feladatát, ugyanakkor nem tudják garantálni az ott élők biztonságát. És semmilyen körülmények között nem tudom megérteni, hogy miért pont nálunk, az Európai Unióban, miért pont itt hangsúlyozzuk annyira, még a régi gyarmati hatalmak is, azt akarják, hogy visszatérjenek az afgánok hiszen nem képesek ott a védelmükről gondoskodni. Nem tudjuk ott az emberek biztonságát szavatolni azokért, akik a katonáinkkal együtt működtek, együtt dolgoztak, és visszaküldjük őket egy ilyen veszélyes helyzetbe, ezt nem igazán tudom megérteni. Köszönöm. Azt hiszem, Rövid leszek. Az egyik kérdés ugyanis, amely kezdettől fogva felmerült, az az, hogy miért van, miért jött létre Afganisztánnal ez a közös koncepció. Egy olyan időszakban, amikor az erőszak megint fokozódik, és akkor dolgoztuk ezt a koncepciót ki, amikor a helyzet romlott. Miért van egy közös koncepció Afganisztánnal, de nincs például Marokkóval, vagy hasonló országokkal? Ez lenne az egyik kérdésem. Igaz-e az, hogy talán sikerült nyomást gyakorolni Afganisztánra, hogy elfogadjon egy ilyen közös koncepciót, ugyanakkor a tagállamok és a bizottság nem tudnak ugyanilyen nyomást gyakorolni más országokra, annak érdekében, hogy megállapodást kössenek velünk. A második kérdésem pedig, most el is felejtettem, hogy mit akartam kérdezni, úgyhogy akkor ennyi lenne elnézést. Köszönöm, Dorfman úr. Köszönöm, elnök asszony. Spinelli kollega hozzászólását hallgattam, és nem akarok beleavatkozni, nem tudom, hogy milyen gyakran járt Afganisztánban, illetve Kabulban. A hallottak alapján nem hiszem, hogy túl gyakran. Én a legutóbbi delegációs utazás keretében Ausztravicius kollégával ott jártam, Afganisztánban tartózkodtam egy hétig Kabulban, és a tényleges szociális problémát nem az Európából visszatérők jelentik, ezt a miniszterelnök is jelezte. Itt egy mellékes jelenségről van szó, amelyre a kormány nem is igazán foglalkozik. A tulajdonképpeni probléma az országban és Kabulban egy olyan, az igazából Pakisztánból visszatérőket érinti, ugyanis emberek százezreit űzik el Pakisztánból, hogy térjenek vissza Kabulba, és ott gyakorlatilag robbanékony a szociális helyzet. Ezt mindenhol látni a városban a nyomort, egy immár fél évszázada tartó háború következtében, és azt szeretném tudni, hogy a bizottság illetve más európai szerv fenntart-e kapcsolatokat a a kormányjal, az afgán kormányjal, ugyanis azt hiszem a legjobb az lenne, hogyha a korábbi afgán menekülteket, afgán menekültek Pakisztánból való visszatérését le lehetne lassítani. Ezek a, ezeket a menekülteket ugyanis Kabulban most nem lehetséges elszállásolni, tehát legalább ezt a problémát kellene enyhíteni. Köszönöm. Én is feliratkoztam a listára, és ezzel akkor le is zárom a listát, utána pedig visszadom a szót a bizottságnak és Hamidi asszonynak. Az eredeti két évvel ezelőtti közös koncepciót Eh, is elolvastam, és szeretnék eh, megérteni bizonyos dolgokat. A közös koncepció eh, tisztázza, hogy a kíséret nélküli kiskorúakat nem lehet visszafordítani, anélkül, hogy felkutatták volna a hozzátartozóikat, illetve Afganisztánban nem gondoskodnának az ő elhelyezésükről, és ezt idéztem. A civil társadalom tapasztalatai másról tanúskodnak, a családokat nem kutatják fel, a reintegráció nem működik. A gyermekvédelem a papíron létezik Afganisztánban, de a gyakorlatban nem működik. Hogyan tudja az Európai Bizottság biztosítani, hogy tiszteletben tartják a közös koncepcióból ezt a konkrét cikket? A másik dolog pedig, hogy a visszatérítési programok függetlenek az Afganisztánnak nyújtott fejlesztési segítségnyújtástól, tehát itt nem a hivatalos fejlesztési segítségnyújtásról van szó. Ki tudná fejteni, hogy milyen projektekről beszélt a bevezetőjében, amelyek a nem fejlesztési költségvetésből kapnak támogatást, és melyeket támogatnak a fejlesztési költségvetésből. Ha ez most túl bonyolult lenne, akkor írásban kérném ezt a választ. A közös koncepció ugyanúgy kitér arra, hogy lehetséges volna a kabuli repülőtéren egy terminált kialakítani a visszatérők számára. Szeretném tudni, hogy ez megvalósult-e, vagy sem. És azért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert megpróbáljuk megvizsgálni a helyzetet, és a közös koncepció vizsgálata nem annyira a fejlesztési projektekre terjed ki, hiszen azokkal a fejlesztési bizottság foglalkozik. Itt a visszatérési rész az amely bennünket inkább foglalkoztat. Most visszaadom a szót a bizottságnak, és aztán Hamidi asszonynak. Köszönöm szépen. Az időszűke miatt megpróbálok röviden átfutni a kérdésekkel. Először is, miért van Afganisztánnal egy ilyen közös koncepció? Azért, mert politikai konszenzus alakult ki a tagállamok körében, arról, hogy erre szükség van, ez egy szükséges megállapodás, és mi, a bizottság követtük ezt a politikai kötelezettségvállalást, illetve levezettük a tárgyalásokat. Az Európai Unióból a visszatérésekre hogyan kerül sor Afganisztánba, megismételhetem azt, amit korábban már elmondtam. Az Európai Unióból minden egyes esetben a szigorú vizsgálat előzi meg ezeket a visszatéréseket. A bíróságok megvizsgálják az egyéni esetek minden aspektusát, még mielőtt a visszatérítés mellett döntenének. Az igazság az, hogy a számok eltérőek, mint 2016-ban, 2016-ban a Frontex 700 kényszeres visszatérésről tud, és a visszatérők túlnyomó többsége Afganisztánban a szomszédos országokból, nem pedig az Európai Unió tagállamaiból érkezik. Ugyanakkor az a támogatás, amelyet mi nyújtunk, ezt nem veszi figyelembe, ugyanis mi kezdettől fogva úgy döntöttünk, hogy a partnerség keretében működünk együtt az országgal, tekintettel arra az erőfeszítésre, amelyet ők megtesznek azért, hogy integrálják a visszatérőket, független attól, hogy honnan érkeznek. Ami pedig a reintegrációt szolgáló források elkülönítését illeti, a különböző alapok, amelyek most ezt finanszírozzák, itt 200 milliárdról van szó, ez a fejlesztési támogatásból származik, és annak egy konkrét elkülönített, egy célból elkülönített részéből. Ez a pénz az ENSZ ügynökségeihez folyik, a helyi NGO-khoz és olyan partnerekhez, akik az ENSZ ügynökségek munkáját támogatják, illetve annak szellemiségében járnak el UNHCR és egyéb szervezetekről van szó. Ami pedig a kísérő nélkül kiskorúakat illeti, felhív, felhívták a figyelmünket arra, amit, amit a Save the Children, illetve más NGO-k is vizsgáltak. Feltettük mi is ezt a kérdést a tagállamokkal, ellenőriztük, megvizsgáltuk, hogy ők tudnak-e olyan esetekről, amikor kiskorúakat visszaküldtek Afganisztánba a jogi kereteken kívüli úton, és minden egyes esetben, amikor kiskorúakat visszaküldtek az Európai Unióból, itt vagy egy családtagjaként tértek vissza, vagy pedig önkéntes visszatérésekről volt szó, és a tagállamok hatóságai ezeket nyomon is követték. Ami pedig a terminált illeti, valóban a közös koncepció hivatkozik az repülőtér egyik termináljával kapcsolatos munkálatokra egy olyan időszakban, amikor az afgán hatóságok arra számítottak, hogy nagyon sokan térnek vissza a közös koncepció következtében az Európai Unióból. Ez a terminál azonban nem valósult meg, mert az afgán hatóságok azóta nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, nem különítettek e forrásokat erre a célra. Köszönöm. Még mielőtt Hamidi asszonynak adnám meg a szót, nagyon rugalmas vagyok, Szofi, egy rövid kérdést szerettél volna feltenni. Két rövid kérdést. Az egyik ugye azt mondta, hogy az NGO-k jelentéseit tudomásul veszik, ugyanakkor a tagállamok jelentéseire támaszkodnak. Ez azért érdekes, mert az én hazám kormánya azt, jel, azt jelezte, hogy nem követi nyomon a visszatérők helyzetét, a másik pedig egy eljárásbeli kérdés lenne. Amikor azt kérdezték öntől, hogy mi indokolja ezt a közös koncepciót, azt mondta, hogy azért, mert konszenzus volt a e témában a tagállamok között, ami azért érdekes, mert a tagállamok a tanácsban az egyik jogalkotót jelentik, mi vagyunk a másik jogalkotó, de bármikor, amikor az Európai Parlament kérdez, ön nem, önök nem gondolják azt, hogy magától értetődő lenne ezt nyomon követni. Nem tudom tehát, hogy az Európai Bizottság hogyan látja a tekintetben a szerepét. Van a bizottságnak erre a kérdésre válasza? Megpróbálok a bizottság nem politikai tagjaként válaszolni, ami a másik kérdés, második kérdést illeti, ez kis politikai természetű. Azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság teljesíti ennek a szakbizottságnak vagy a parlamentnek a kérését. Említettem, hogy átlátható módon a szabályok értelmében szolgáltatunk információt ezen megállapodások tárgyalásának menetéről, ami pedig a nyomonkövetést illeti a reintegrációs programokról, a különböző reintegrációs tevékenységeket nyomon kell követnünk, a visszatérők helyzetét, tehát az integrációs projektjénk tartalmazzák ezt az aspektust. Az olyan esetek, az olyan esetekben, amelyeket az NGO-k vagy a civil társadalom szervezetei, civil szervezetek vetnek fel, itt a tagállamok jelentéseire támaszkodunk. Figyeljük, nyomon kísérjük a visszatérőket szállító járatokat is, a Frontex információira támaszkodunk, tehát ez a helyzet. Köszönöm szépen. Szorít az idő bennünket, de Hamidi asszony öné az utolsó szó. Meghallgatta, hallhatta, hogy a parlament megpróbálja megérteni a helyzetet, talán ön még meg tudja világítani a hiányzó aspektusokat. Köszönöm szépen. A kérdésére visszatérve az imént már elmondtam, hogy nincsenek hivatalos dokumentumok, illetve jelentések azon afgánok státuszáról, akik visszatértek az országba. Én tulajdonképpen személyes tapasztalatomról számolhatok be, és amikor az emberekkel beszélek, akkor arról szerzek tudomást, hogy az emberek szeretnék biztonságban tudni saját magukat és a családjukat, ezért jönnek Európába, és visszaküldik őket egy olyan helyzetbe, ahol nulláról kell indulniuk, újra, újra kell kezdeni az életüket, ami persze negatívan befolyásolja az ő helyzetüket és gyermekeik helyzetét, és a biztonság hiánya nehézséget jelent az oktatás, illetve a munkaerőpiaci elhelyezkedés szempontjából és figyelembe kell vennünk azt is, hogy azok, akik visszatérnek, gyakran nem is Afganisztánban születtek, tehát egy teljesen új országba kénytelenek visszatérni, új életet kezdeni, és ez gyakran nagyon kockázatos és nagyon nehéz. Szeretném mindenkinek megköszönni hogy kifejtette az aggájait, aggodalmait. Elnök asszony is hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon fontos, kulcsfontosságú kérdés Afganisztánban, és remélem, hogy mindannyian közösen meg tudjuk menteni azon emberek életét, akik, akik nap mint nap veszélynek vannak kitéve Afganisztánban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Judit. Szeretném megköszönni a Libének is, hogy megszervezte ezt az eszmecserét. Úgy gondolom, hogy a devével együtt tovább kell vizsgálódnunk ebben a kérdésben, hogy kellő ismereteket szerezünk, és ennek fényében hozhassuk meg a szükséges döntéseket a jövőben. Köszönöm. dear colleagues. Um... Kedves kollégák, a következő napirendi pontunk a strukturált párbeszéd Avramopoulos biztos úrral, akit sok szeretettel köszöntök. Több témát meg kell, hogy vitassunk, hát ezek mondjuk nyilvánvalók, de azért felsorolok egy-két dolgot, a mediterrán, helyzet, a 2018-as munkaprogram, a 2019-es prioritások. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk a biztos úr, tudom, hogy mindenki arra vár, hogy ezt még cserélhessen vele, úgyhogy további késlekedés nélkül megadom neki a szót, hogy megkezdjük ezt a struktúrált párbeszédet, parancsoljon. Dear eh, Köszönöm, Claude, tisztelt képviselők, kedves kollégák. Higgyék el nekem, hogy nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetek. Az a cél, hogy ezt a fontos dossziét előre vigyük, a problémákat azonosítsuk. A mi eszmecserénk nagyon aktuális. Ugyanis ez lehetővé fogja tenni, hogy meghatározzuk a célokat, a migrációs és biztonsági átfogó stratégia végrehajtásához. A migráció és a biztonság olyan területek, ahol a mi egységünk, tehát az Unió és az itt végzett munkánk kézzelfogható eredményeket hoz az állampolgárok hétköznapi életében. Ez a két dolog foglalkoztatja leginkább az állampolgárokat. A kezdeményezéseink projekteket folytatjuk és teljesítünk migráció és biztonság terén a választások előtt jóval. És nem csak a hozzáadott értéket kommunikáljuk az állampolgárok felé, hanem az operatív, a műveleti döntéseket is, hogy lássák, hogy mi történik a helyszínen. És ezek a teljesítendő célkitűzések meghatározzák egyébként a választások előtti időszak politikai légkörét. Ezért arra sürgetném, hívnám fel önöket itt a LIBE szakbizottságban, hogy minden javaslat esetében igyekezzenek a javaslatokat novemberig, legkésőbb novemberig megtenni, hiszen így január előtt még a tanácselnökségével is eszmét lehet cserélni. Tudják, hogy szorít bennünket az idő. Én azért jöttem, hogy támogassam önöket a munkájukban. Most tehát hadd adjak egy áttekintést a legutóbbi fejleményekről, a kihívásokról, amelyek előttünk állnak, a migráció és a biztonság terén. Ugye tudják, hogy Juncker úr az Unió alapotáról folytatott beszédében igen sokat beszélt olyan javaslatokról, amelyek a migrációs és menekültügyi politikához kapcsolódnak, és én a migrációs dossziékkal kezdem. egy átfogó stratégiának a részéről van szó, azt hiszem ezen valamennyien egyetértünk, a, ami a közös határok védelmét illeti. Tehát azt javasoljuk, hogy az európai, az európai határ és parti őrséget erősítsük meg, tehát növeljük az erőforrásokat és a hatásköröket is, annak érdekében, hogy az EU külső határait jobban meg tudják védeni. A javasolt intézkedések között szerepel egy állandó hadtest létrehozása, 10 ezer főről van szó, 2020-ra jönne ez létre, és a visszatérítések esetében pedig erősebb jogköröket adnánk. Most már együttes felépésre is lehetőség lesz az összes prioritást képező harmadik országban, tehát nem csak az Európai Unióval szomszédos országokban. Persze ehhez mindig előzetes megállapodás kell az érintett országok és az EU között. 2021 és 27 között azt javasoljuk, hogy az ügynökség költségvetését 11,3 milliárd euróra növeljük. Ezzel a megnövekedett költségvetéssel az ügynökség a saját eszközeit be tudja szerezni, tehát hajókat, gépeket, járműveket, és így fokozatosan csökkenteni tudja a tagállamoktól való függését. Ez azt is jelenti, hogy nem kerülünk többet olyan helyzetbe, ahol a műveletek hatékonyságát veszélybe sodorja az, hogy nincsenek meg a megfelelő eszközök, vagy járművek, vagy géppark azért, mert mondjuk a tagállamok késlekedve reagálnak, vagy akár egyáltalán nem járulnak hozzá a végrehajtáshoz a saját eszközeikkel. Tehát az Európai Uniós Menekültügyi Ügynökség javaslata azt a szöveget követi, amelyel a parlament is már, amelyről a parlament is megállapodott a tanácssal. És a cél az, hogy az ügynökség gyors és teljes körű támogatást nyújtson valamennyi tagállamnak a menekült ügyi folyamat teljes egészében. Az ügynökség képes lesz arra, hogy az adminisztratív eljárásokban támogatást nyújtson, a nemzetközi védelem esetén, illetve a Dublini rendszerben is. Ez a megerősített menekültügyi ügynökség együtt fog működni természetesen a határ és parti őrséggel, és együtt a migrációs menedzsment támogatási csoportokat tudnak alkalmazni, ahol rájuk lesz szükség van, a hotspotokon vagy bármely más ellenőrző központban. Mindkét ügynökség egyébként a visszatérítésekkel kapcsolatos munkában is segíteni fogja egymás munkáját, gyakorlatilag kiegészítik, egymást, kiegészítik egymást, és így a migrációs és menekültügyi politikák hatékonyabb végrehajtása válik lehetővé. Én biztos vagyok abban, hogy egyet értenek velem, abban, hogy mindez a migrációs politikának csak egyik aspektusa, mert hát van egy másik is, ami ugyanennyire fontos, egy átfogó politikának ugyanilyen fontos része, ez pedig az, hogy legális utakat is teremtsünk a gazdasági igényeinket figyelembe véve, illetve azoknak, akiknek valóban védelemre van szüksége. Erre majd még visszatérek. Annak érdekében, hogy a visszatérítési politikát jobban meg tudjuk erősíteni a bizottság a visszatérítési irányel felülvizsgálatát javasolta, itt fogjuk tehát a fej, az eljárásokat megvizsgálni, és azt, hogy milyen akadályokkal néznek szembe a tagállamok, amikor visszatérítik ezeket az állampolgárokat. Közben természetesen a szükséges biztosítékokat is garantáljuk a migránsok számára. Az Európai Határ és Part menti őrség, illetve a határok védelmével foglalkozó ügynökség együttműködésére is számítunk. Van igen jelentős pénzügyi támogatás, többek között ugye az Amifon keresztül, hozzá fog járulni a hatékonyabb visszatérítéshez és ahhoz, hogy a migráció menedzsment fenntartható legyen. A szeptemberi migrációs csomag javaslatainak az elfogadása fontos prioritás. A tanácsban már megkezdődött a munka, illetve nem sokára megkezdődik valamennyi dosszién. És ezért is üdvözlöm, hogy az Állampolgári Jogi Bizottság ilyen gyorsan fogad el jelentéseket a dossziékról. A, a belügyminiszterekkel egyébként pénteken tárgyalunk. Itt a közös menekültügyi rendszer reformja is napirendre kerül. Most pedig hadd mondjam, hogy nagyon fontos prioritás az, hogy az összes témában meg tudjunk állapodni, amikor ilyen válságot élünk át, és az egyik prioritás a Dublini rendszer felülvizsgálata ennek hatékonyabbnak, tisztességesebbnek kell lennie. Csak így tudunk változást elérni, elérni a jelenben és a jövőben. Én bízom abban, hogy az osztrák elnökség továbbra is nagyon keményen dolgozik majd azon, hogy a megfelelő egyensúlyt megteremtse a felelősség és a szolidaritás között, és hogy a tárgyalások mielőbb el tudnak kezdődni önökkel. Ami az eurodakot illeti, üdvözlöm, hogy az előzetes politikai megállapodás már megvan. Makovei asszony nagyon keményen dolgozott annak érdekében, hogy ideig sikerüljön eljutni. A még nyitott kérdésekről is mielőbb meg kell állapodni. Ez a dosszié az interoperabilitás miatt is fontos, tehát hogy az információs rendszereink tudjanak eh, egymással együttműködni, és remélem, hogy elfogadásra is kerül ez a dosszié minél előbb. Ami a három javaslatot illeti, ugye a minősítési rendelet, a befogadási körülmények és az uniós áttelepítési keretek, tehát a három kapcsolatban üdvözlöm az előzetes megállapodásokat, amiket a bolgár elnökség alatt sikerült elérni. Meggyőződésem, és bízom abban, hogy az osztrák elnökség a változtatásokat igyekszik majd kordában tartani, a tanácsban, és remélem, hogy sikerül véglegesíteni ezeket a javaslatokat minél előbb. Ugyanis előrehaladásra van szükség nem csak itt, hanem a menekültügyi folyamatokról szóló rendelet kapcsán is. Reméljük, hogy a tanács minél előbb elfogadja a tárgyalási mandátumát, hogy a trialógus beindulhasson. Ahogy már mondtam, az átfogó migrációs csomag valamennyi aspektusáról szó van, ide tartoznak a legális csatornák, és ez is a migrációs politika részét képezi. Elengedhetetlen, hogy csökkentsük az irregulális és a veszélyes migrációt, de közben a támogatásra szorulóknak, a védelemre szorulóknak valóban ezt meg tudjuk adni, és közben a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe véve gazdasági migránsokat is fogadhassunk. A miniszterekkel újra fogok beszélni az Európai Kék Kártya javaslatról 12-én. arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetne egy olyan EU-s kékkártyát létrehozni, amelynek hozzáadott értéke van a jelenlegihez képest. Arra is készen állok, hogy a legális migráció kísérleti programjait elindítsuk. Mm, konkrét afrikai országokkal, amelyeket kiválasztunk, még az év vége előtt. Ez a lépés is elengedhetetlen többek között, hogy visszafogadási megállapodást is tudjunk kötni ezekkel az országokkal. Ha hitelesek szeretnénk maradni, és valóban meg akarjuk szerezni az afrikai országok hatóságainak a támogatását ahhoz, hogy az illegális migrációt megakadályozzuk, akkor a legális migrációs lehetőségeket kell kibővítenünk, vagy legalábbis könnyebbé kell tennünk, hogy a meglevő rendszert, jogi lehetőségeket el lehessen érni. Végül pedig számítok a tagállamokra az áttelepítési mechanizmus végrehajtásában is, Remélem, hogy az eszmecserék előle haladnak, és sikerül mielőbb megállapodni egy EU-s áttelepítési rendszerben. És hadd említsem azt is, hogy a bizottságnak ugye van egy javaslata a vízumkódex módosítására is, és ennek az a célja, hogy könnyebbé és gyorsabbá tegyük az utazók számára a vízum beszerzését. Mindezt úgy, hogy a biztonsági ellenőrzéseket erősítjük. Mindez a visszatérítési politikát is erősíti, mert kiemeljük azt, hogy nagyon fontos a harmadik országok együttműködése az irreguláris migránsok visszafogadásában. Szigorúbb szabályokat javaslunk a vízunkérelmek feldolgozására minden olyan ország esetében, amely nem működik megfelelően együtt az Európai Unióval a visszatérítések terén és átlátható és célzott mechanizmusokat alkalmaz, alkalmazunk. Már megvan a tanácsban a tárgyalási mandátum, úgyhogy remélem, hogy a LIBE, az Állampolgári Jogi Bizottság mielőbb elfogadja a javaslatát erről a kulcsfontosságú dossziéról. És még mindig a vízum kérdéseknél maradva. A bizottság a vízunkölcsönösségi intézkedésekről tárgyal az USA-val és Kanadával, és majd el fogok jönni önökhöz, és erről a témáról is fogunk beszélni. Én tudom, hogy az önök szakbizottsága nagyon szorosan figyelemmel kíséri ezt a témát, és hogy aggódnak. Úgyhogy csak meg tudom is, ismételni, hogy elkötelezett vagyok amellett, hogy az Egyesült Államokkal teljes kölcsönösséget érjünk el, és minden alkalommal, amikor csak lehetséges, felvettem ezt. Jövő hónapban is utazom Washingtonba, és újra fel fogom vetni ezt a témát, nagyon világosan és kategorikusan. Technikai kapcsolatok folyamatosan fennállnak, és ahogy mondtam, addig fogok tárgyalni, amíg el nem érjük a célunkat. A politikai hangulat Washingtonban nem igazán kedvez nekünk, ezt azért jó tudni. De ettől függetlenül nyomást gyakorlunk minden lehetséges módon annak érdekében, hogy sikerüljön ezt elfogadni, hogy valamennyi tagállamot érintsen ez a megközelítés, tehát valódi legyen a kölcsönösség. És ahogy tudják, ez a téma nagyon közel áll a szívemhez, és elkötelezett vagyok a Schengeni térség megőrzése mellett. Még egyszer szeretném ezt kiemelni, és nagyon világosan fogalmazok, hogy az ideiglenes belső határellenőrzések nem válhatnak állandó belső ellenőrzéseké. Tehát nagyon fontos az, hogy megállapodjunk a jó egyensúly megteremtésében, tehát a mozgás szabadságának a biztosítása az egyik oldal, és a biztonság a másik oldal, a megfelelő egyensúlyt kell kialakítani, ezért javasoltuk a Schengeni határkódex módosítását, nem pedig azért, hogy a jelenlegi gyakorlatokra reagáljunk. Nagyon remélem, hogy az Állampolgári Bizottság mielőbb elfogadja a jelentését, annak érdekében, hogy a tirológus beindulhasson még az év vége előtt, az elnökségi hátum már megvan az EU-nak új szabályokra van szüksége, hogy a visszaéléseket el lehet serülni, és hogy mindenki betartsa a szabályokat. Kedves barátaim, most hadd tegyek rá a biztonsági kérdésekkel foglalkozó cég. Itt is számítok az önök jelentős hozzájárulására, mert ezzel segítik a biztonsági unió megvalósulását. Paradigmaváltás reformra van szükség a biztonsági együttműködésben Európában. Tehát felül kell kerekedni a régi tabukon, például ugye azon a tabun, hogy a biztonsági kérdések a nemzet állam előjogát képezik. Rengeteg téma van, amelyekkel foglalkoznunk kell, de ugyanolyan elkötelezettséggel kell ezt megtennünk, és persze a bizalom is elengedhetetlen. Az a tény, hogy több mint egy éve nem követtek el Barcelona óta, ugye, tehát a 2017. augusztusi óta komoly terrortámadást az EU-ban, jelezheti, hogy jó úton haladunk. Hadd mondjak néhány példát. Fontos rendelettervezetet nyújtottunk be, az online terrorista tartalmak elterjedésének a megakadályozásáról, és a parlament és a tanács fele is ugye azt javasoljuk, hogy erősebb, szigorúbb intézkedéseket alkalmazzunk az online terrorista tartalmak esetében. Ezt az EU belső fórumán elértekre alapoztuk, amely a témával foglalkozott. Tehát azon személyek, akik az Európai Unió területén kívánnak terrorista cselekményt elkövetni, nem szabad, hogy fel tudják tölteni mérgező propagandájukat az internetre, és ráadásul könnyedén. Ezt meg kell, hogy akadályozzuk. Az igaz, hogy több vállalat is elkötelezte magát az önkéntes keretek között, amellett, hogy a terroristákkal szemben védi a platformjait. Viszont az is igaz, hogy vannak olyan vállalatok, nagyon sokan, amelyek egyáltalán nem tettek ilyen kötelezettségvállalást a rendeletet több biztosíték is kiegészíti annak érdekében, hogy a nem terrorista tartalmakat ne lehessen eltávolítani, és hogy az alapjogok teljesen tiszteletben tartassanak. Julian King kollégám is fog majd erről a javaslatról szólni ma. Ami a radikalizációt illeti, a neten vagy neten kívül, szintén fontos cselekedni, itt is intenzíven dolgozunk azon, hogy kézzelfoghatóbb hozadott értéket tudjunk teremteni a tagállamok számára, illetve azok számára, akik a, a tűzvonalban, hogy így mondjam, tevékenykednek. A radikalizációval foglalkozó testület létrehozása az első mérföldköve egy új fejezetnek, amelyet az EU megnyitott, a, ezen a területen. Most pedig hat térjek át egy másik fontos prioritásra, ez pedig az információs rendszerek közötti kommunikáció, az interoperabilitás, hiszen több adatbázisunk is van, és meg kell valósítani az interoperabilitást, hogy ezek a rendszerek együtt tudjanak működni és kommunikálni tudjanak egymással. Lenász és Melló uraknak és az árnyék előadók árnyék előadóknak is köszönetet mondok. Örülök annak, hogy kompromisszumokat dolgoznak ki annak érdekében, hogy a jövő héten a parlamentet tudja fogadni a jelentést a szakbizottságban. Várom, hogy a trialógus mi hamarabb beindulhasson a tanácssal. A visz és az asztalunkon fekszik, nagy kihívást jelent, de az az igazság, hogy az előadók rendkívül tapasztaltak. Ami az EULIZÁT illeti, Őszintén köszönöm Makovei asszonynak és az árnyék előadóknak a munkát az ügynökségről szóló dossziéban is, és nagyon örülök annak, hogy az új rendelet még az év vége előtt életbe léphet. Thank you. És hadd köszönjem meg ezt a rengeteg munkát a be- és kilépési rendszerrel és a Schengeni információs rendszer reformjával kapcsolatban. Ezeknek a javaslatoknak az elfogadása meg fogja erősíteni a belső biztonságot, megkönnyíti az utazást, és eh, segít az uniós vízumliberalizási politika megvalósításában. Nem hangsúlyozhatom eléggé azt, hogy a külső határok hatékony védelme előfeltétele annak, hogy megfelelően működjön a Schengeni övezet, és eh, hogy a szabad mozgás eh, megvalósuljon a Schengeni övezeten belül várom a közös munkát önökkel, a pénzügyi információkhoz való hozzáférés, az elektronikus bizonyítékokhoz való határokon átnyúló hozzáférés és más témák kapcsán. Ez az átfogó intézkedés csomag, amely tartalmaz egy arra vonatkozó ajánlást is, hogy hogyan lehetne az ellenőrzést, nyomkövetést jobban javítani, ezáltal a terroristákat és a bűnözőket is hatékonyabban tudjuk megakadályozni. Szeretném, hogyha a trilógus minél hamarabb elkezdődne. Várom a közös munkát Kaufmann asszonyjal is, mert így hamar el tudjuk majd fogadni a fizetési csalások ellen, ellen hozott rendelkezést, és a rendfenntartási cselekvések is jobban tudnak majd működni. Végül néhány szót mondanék a finanszírozásról. Az uniós alapok eddig is és ezután is rendkívül fontosak lesznek a céljaink elérésében, a politika valamennyi részében. A jelenlegi migrációs és biztonsági alapoknak hozzáadott értékük van, és a megvalósításuk is egyre jobban tud működni. Ahogy az ismert, a migrációk, a határügyek és a biztonság területén a bizottság ambiciózus javaslatot alkotott az új több éves pénzügyi kereten belül, amely tükrözi azt, hogy milyen magas prioritást rendelünk ehhez a területhez, és hogy a jövőben itt egy finanszírozási kihívás lesz. Nagyon fontos, hogy a migráció határ ellenőrzés és biztonság területen kapjon utánkövetés és hatékony teljesítés mellett. Ezen kívül a komplementaritást is erősítenünk kell más uniós eszközökkel, amelyek mind az unióban, mind pedig harmadik országokban működnek. Ezeknek mindig összhangban kell lenniük a mi eh, politikai céljainkkal. A bizottság számít a parlamentre ennek a javaslatnak a támogatásában, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együttműködjünk a tanácssal is a mi hamarabbi elfogadás érdekében. Tisztában vagyok vele, hogy az új jogszabályjavaslatot már elkezdték megvizsgálni, most pedig itt az ideje, hogy előrelépjünk. Az összes lehetséges kihívást okozó területet kezelni kell, én személy szerint várom az önök szakbizottságával való együttműködést, és különösen az előadónkat. Fanya, Holmeyer, Dali képviselőkkel. És nagyon korlátozott az időnk, visszatekintve az első ülésünkre négy évvel ezelőtt volt a meghallgatásom, és akkor azt mondtam, hogy nagyon sokat fogunk elérni közösen. És még ennél is fontosabb, hogy azt gondolom, hogy nagyon szorosan együtt tudtunk működni az elmúlt években. Őszinte leszek önökkel. Amikor elkezdtem a munkát, akkor azt mondták, hogy önök lesznek a legnehezebb szakbizottság. És négy évvel később a, azt kell mondjam, sosem volt ilyen konstruktív kapcsolatom parlamenti képviselőkkel, úgyhogy ezért köszönettel tartozom önöknek. Természetesen ezután is szoros együttműködésre és elköteleződésre lesz szükség, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Egyetértünk, de nincsen egységes megoldás sem a biztonsági fenyegetések, sem pedig a migrációs problémák kapcsán. A biztonsági, biztonság érdekében meg kell állapodnunk a szolidaritásban, hatékonyságban, felelősségben. Egy egész uniót átfogó politikára van szükségünk. Biztos vagyok benne, hogy a következő nyolc hónap konstruktív és hatékony lesz, és várom a közös munkát önökkel. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, biztos úr. Az emberek testbeszédét figyelve a teremben úgy látom, hogy fáradnak. Ahogy azt ön is mondta, nem csak a ö, szakbizottság, hanem a parlament ö, munkaterhelése is ö, nagyon magas. És úgy tűnik, hogy ennek a terhelésnek egy igen jelentős része a mandátum vége felé halmozódik fel. de minden ügynek megvannak a maga problémái, és ezt látom a kollégák arcán is. Ígérem, hogy nem fogom elvenni az időt a kollégák kérdései elől. Mindenki szerepel a listán, mindenkinek szót fogok adni. De fontosnak tartom, hogy válaszként arra, amit ön az imént mondott, fontos lenne, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy mi a parlament narratívája. Mert én ezt már az osztrák elnökségnek, a tanácsnak is elmondtam, hogy mi igyekeztünk mindennel kapcsolatban a lehető leggyorsabban eljárni, és különösen arra szeretnék reagálni, amit ön elmondott, hogy gyorsan haladunk, vagy, vagy sem a migrációval, a határvédelemmel kapcsolatban. Nem mindenki eh, tud erről, talán ketten tudják ezt. A határ csomaggal a visszatérésekkel kapcsolatban kijelöltük már az előadókat. Niedermüller úr a menekültügyi támogató hivatala foglalkozik, erről is beszéltünk már a héten. Az interoperabilitásról hétfőn szavaztunk, ez is természetesen egy nagy kihívást jelentő ügy, de hogyha ezen sikerült túljutni, akkor megyünk a trilógusra. Stevens asszonyt is kineveztük előadóvá. Ezt csak azért mondom, mert nem késlekedünk azzal, hogy kinevezzük az előadókat. Valójában az a probléma, hogy hogyan haladunk ezután tovább ezekkel az ügyekkel, mert mindegyiknek megvannak a saját nehézségei. Szeretnék megemlíteni egy-két ilyen nehézséget. A vízum kölcsönösség. Jó az, amit ön mondott, de egy olyan megoldásra van szükségünk, ami nem körbe-körbe jár. Egy libe Juri ülésre van szükségünk, ugyanis meg kell törnünk ezt a padhelyzetet. Ön is tudja ezt, hiszen járt Washingtonban. Ez nem elég, amit eddig tettünk, úgyhogy valahogyan ki kell törni ebből a helyzetből. Ami a menekültügyi csomaggal kapcsolatos padhelyzet feladását illeti, szeretném ezt elmondani még mielőtt megadom a szót a kollégáknak. Én azt a kérdést látom itt problémásnak, hogy a tanácsban minősített többségre vagy konszenzusra van szükség. Nem tudom, hogy ha a konszenzus helyett minősített többségre térnek át, akkor hogyan lehetne ezt megoldani. Tehát fontos lenne, hogy megtudjuk, hogy ön mit gondol erről, hogy ezt követni fogjuk-e, a konszenzust vesszük továbbra is figyelembe, mert ez így sehová sem halad. A menekültügyi csomaggal kapcsolatban soha nem lesz áttörés, hogyha ez így marad. És szerettem volna még megkérdezni öntől, hogy emlékszik-e még a szerződésben szereplő intézkedésre. Ezt még sose kérdeztem, de a kollégák nagyon keményen dolgoznak itt, és nem is tudom, hogy hova mehetnénk máshova. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, de mégiscsak fel kell tennünk. Tehát hadd térjek most át a hozzászólók listájára. A kollégák nehéz helyzetbe hoztak engem, mert pont a koordinátorok nincsenek itt, tehát kérem, hogy ne haragudjanak meg, mert a koordinátorokat vagy az ő helyetteseiket fogom előrevenni. Eddig a néppárt nevében Metzola asszony nincs itt, de Engel úr fog beszélni az ő nevében, tehát mindenki két percet kap. Hogyha tévednék, akkor kérem szóljanak, és akkor úgy folytatjuk. Tehát mindenki két percet kap, mindenki hozzászólhat, aki szeretne, tehát kérem tartsák be a két perces határidőt. Először a koordinátorok kérdezhetnek, utána a biztos úr válaszol ezekre. Tehát Frank következik először, két percben. Merci, Claude. Köszönöm, Claude, és köszönöm ezt a, az előléptetést, erre nem is számítottam. És ahogy mondtam, egy néppárti koordinátorhoz képest én két dolgot emelnék ki a migrációs politikából, ami szerintem fontos. A bizottság mandátuma is lassan lejár, hogy azt mindannyian tudjuk, és lehet, hogy eljött a pillanat egy olyan lendületes, bátor pillanatra, ami mostanáig nem nagyon mutatkozott. Más körülmények között máshol is elmondtam már ezt a bizottságról, mert azt gondolom mindenki azt szeretné, hogy előre lépjünk olyan témákban, amelyeket kerülgetünk, de vég valójában nem foglalkozunk velük. A Dublinról beszélnék először. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ez a, ezt a rendszert akkor dolgozták ki, amikor még nem volt migrációs nyomás. Tehát megvolt az a szabadságunk, hogy egy észszerű és felelős újraosztási rendszert találjunk ki, de ez nyomás alatt nem működik. Egy olyan rendszerre van szükség, amely szétosztja ezt a nyomást azok között, akik ezt el tudják viselni. Ezt nem tudjuk mindenkivel megtenni, tehát ezért arra van szükség, hogy azok között osszuk meg ezt a terhet, akik képesek és hajlandóak arra, hogy megmutassák, hogy Európa egy része szolidáris, és törődni tud azokkal az emberekkel, akiknek védelemre van szükségük. Egy másik téma a legális migráció. Tudjuk, Claude és én és mások is tudjuk, hogy mostanáig nagyon korlátozott volt az előrehaladás, de ez végsősorban soron egy marginális dosszié. de marginális az előlépés ezeknek az embereknek az esetében. Tehát rövid vagy középtávon nem leszünk képesek arra, hogy megszüntessük a migráció okait, ezért arra van szükség, hogy minden évben fogadjunk egy bizonyos kontingenst Európában és lehet, még nem, hogy még nem tudjuk, hogy mekkora lesz pontosan ez a kontingens, de vannak olyan államok, amelyek hajlandók ezt megtenni. Ezt nem szabad rákényszeríteni azokra, akik nem hajlandók erre, ez még veszélyes is lehet azokra nézve, akik idejönnének. Tehát még a mandátum vége előtt alkossunk erről egy jogszabályt, és adjunk lehetőséget olyan embereknek, akik integrálódnának, asszimilálódnának, és őket azoknak a társadalmaknak a javára tudjuk fordítani, amelyek befogadják őket. Ők olyanok, akik irreguláris módon jöttek, de hajlandóak lennének a regularitás útjára lépni. Köszönöm. Ahhoz Engelszónak nincs tapasztalata a koordinátorságban, ezért kicsit hosszan beszélt. Kérem, hogy tartsa be mindenki a hozzászólási időket. Azt hittem, hogy ő a helyettese a koordinátornak. A tanácsüléseken a kék kártyát próbáltuk előmozdítani, ez az én aktám. Úgy látom, hogy a tanács nem érdeklődik nagyon ez iránt, de a biztos úr mit tesz a tanács tagjai álszent módon beszélnek a legális bevándorlási módszerekről, de ennek, ezeknek nincsenek valóban legális útjai. Tehát azt hiszem, hogy ez jó dolog, hogy legalább a biztos úr beszél erről, és ezt fel kell jegyezni. Most pedig egy igazi koordinátor asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy inkább németül fogok beszélni. Ahogy hallgatom az elmondottakat, egy kicsit türelmetlen és keserű leszek emiatt. Azt mondják, hogy védeni kell a Schengeni térséget, ugyanakkor azt látom, hogy minden egyes bizottsági javaslattal a bizottság a tanács után szalad, és gyakorlatilag megengedik, hogy meghosszabbítsák a határellenőrzéseket vízum viszonosság, ezt már nagyon régóta várjuk, és ön azt mondta, hogy kardoskodik ezért, attól tartok, hogy öt év múlva sem lesz ez még kész, és ha én lennék az amerikai kormány, akkor én csak nevetnék az egészen, mert még egy évig akarnak tárgyalni, még egy évig, mégis miért vegyem komolyan ezt az Európai Uniót? Interoperabilitás nagyon fontos a több biztonság érdekében. Avramobulos úr, az interoperabilitás gondolata az volt, hogy intelligens módon összekapcsolunk különböző adatbázisokat, ezt mindenki elfogadta. Amit most teszünk, az az, hogy létrehozunk egy új óriási adatbázist, több millió személyes adattal, gyanúsítottak, sértettek, áldozatok, utazók, mindenkit egy kalap alá veszünk, hogy hogy jönne ebből több biztonság, azt nem tudom, hiszen a különböző adatbázisokban már amúgy is szerepelnek ezek az adatok. Védenünk kellene a határokat, a határ ellenőrzést rendben tartom, ezt megfelelőnek tartom, csak nem tudom, hogy ez hogyan működjön. Ott van az Európai Határ és Parti Őrség, amelyet jóvá hagytunk, de nem működik, mert a tagállamok nem teljesítenek. Ennek ellenére még egyet ráteszünk egy lapáttal, nem tudom, hogy honnan veszünk majd még több humán és anyagi erőforrás, nem értem. Azt, mondták, azt mondja, hogy a visszatéréseknél is javítanunk kell az adatokon. A származási országokba kell visszatéríteni, visszafordítani azon embereket, akik nem jogosultak a menekült státuszra, de akkor miért van egy közös koncepciónk Afganisztánnal, de nem olyan országokkal, ahonnan a legtöbb menekült származik? és nem jogosult a menekült státuszra. Szerintem ennek nincs értelme, ez sehova sem vezet, és a menekültek helyzetéről nem is beszéltünk, például Görögországban. Múria esetében azt hallottuk, hogy nem csak túlterheltek a táborok, túl kevés embert tesznek ki a parton, vannak korrupciós vádak is azzal kapcsolatban, hogy a menekülteknek szánt források nagy része valahol elszivárog, de nem jut el a menekültekhez. Erről is szerettem volna néhány szót hallani, és szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kezeli ezeket a vádakat. Köszönöm szépen, az ICR nevében Jurek képviselője szó. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nem gondolja, hogy a legális migrációs útvonalak megnyitása, amit állandóan ismételgetnek, ön is, az Európai Bizottság elnöke is az illegális migrációt ösztönzi? Hát folyamatosan azt látjuk, hogy egyre nő az Európában mm, érkező migránsok száma. Azt látjuk ma, hogy Marokkóból jön a legtöbb migráns Európába, és engem érdekelne, hogy az Európai Bizottság fölvette a kapcsolatot a marokkói hatóságokkal, mert Marokkó nem háborús ország, stabil állam, nem Líbia, közel áll az EU-hoz, inkább nyugatias jellegű tehát talán nem lenne nehéz elkötelezni Marokkót is, hogy az illegális bevándorlás ellen fellépjem. És még egy kérdésem. Mi az, hogyan vonna mérleget ön az elmúlt négy év migrációs politikáiról? Nem az Európai Bizottság által levont átlagra kérdezek itt rá, hanem a, hely, a gyakorlati helyzetre, hétköznapi helyzetre. Tehát jobb -e ön szerint a migrációs helyzet most, mint 2014-ben, vagy sem? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Natali következik. Merci, uh, Monsieur sorry. le Président. I'm Merci. so sorry, Elnézést kérek, mondja az elnök mielőtt Natalie kell kezdett volna beszélni. Elnézést kérek, nagyon fáradt vagyok, és rossz sorrendben adtam meg a szót, de most már mindegy, akkor te következel, Natalie, folytasd. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak is, hogy itt van, és hogy ennyire elkötelezetten és határozottan beszélt ezekről a dossziékról, talán egy szó mégis Claude felé. Én egyetértek ezekkel a kérdésekkel, ugyanezek a kérdések merülnek fel bennem is, már ami ugye a konszenzus problémáját illeti. Tehát ugye, hogy egy kicsit, hát nem is tudom, a zsákutcába kerültünk, és nem haladunk előre. És nem mindig könnyű azt látni, hogy ennyire lebénulunk, nem csak a Dublini dosszié esetében, hanem a kék kártyáról szóló dosszié esetében is, amelynek egyik előadója vagyok, és hogy ez nem a bizottság hibája, hanem a tagállamoké. És biztos úr, a, az előadásában szeretnék valamire visszautalni. Ugye mondta, hogy a migránsok eh, körülményeinek javítása is célja az európai eh, területen. Ma délelőtt az ELZO ügyvezető igazgatójával beszéltünk, aki szintén említette ezt a témát, és viszont azt az információt kaptuk, hogy már 2007-ben is látható volt a számok csökkenése, és 2018-ra még inkább. 2017-re már 40%-kal csökkent az érkezők száma, és 2018-ban is folytatódik tehát ez a tendencia, de mégis aggasztó a helyzet, mert például a hotspotok az ön hazájában, Görögországban túl zsúfoltak, és a még folyamatban lévő kérelmek száma tehát forrásainktól függően változik, de nagyon magas. És arról is információt kaptunk, hogy nagyon sok emberi jogot sértenek meg, civil szervezetek számolnak erről, erről be több alkalommal. Sőt, vannak olyan jogsértések is, amelyek igen fontosan, sőt idézőjelben szinte kizárólag a, a gyerekeket érintik. Visszaküldik őket, és így tovább. Ez, ez um, emberi szempontból is igen aggasztó, de hát politikailag is. Azt gondolom, ön is tudja, hogy ez az állandó patthelyzet, ugye, ahol mindent blokkolnak, az a tanács, és biztos úr, a válaszát szeretném megkapni erre a kérdésre, tehát nem tudom, hogy önnek mekkora mozgástere egy ilyen helyzetben. Már ami ezt a problémát illeti, és ön ugye az Európai Bizottság tagjaként lehet erre valami befolyással? Azt mondta, hogy ön eléggé bízik az előrelépésben, akkor kérdezem, hogy mennyi a mozgástere. Köszönöm, és Barbara Spinelli a GUE nevében, ő az, aki Ernst képviselőt helyettesíti. Nem tudom, hogy mi történik ma velem. Judit a zöldek koordinátora. Judit, Judit következik. Alelnök és koordinátor. Na ne fokozd. Én is fontosnak tartom ezt, igen. Elnök úr, Avramopoulos biztost hallgatva fel kellett volna írnom, hogy hányszor fejezte ki azt, hogy remélhetőleg a választások előtt a trialógus lezárul. Nem vagyok biztos abban, hogy ezen a ebben a kérdésben a segítségére tudunk-e sietni, és azt sem tudom, hogy ez kívánatos lenne-e, ugyanis nagyon sok dosszié nem miattunk késlekedik, hanem a tanács miatt. És amikor a biztos azt mondja, hogy örül annak, és most idézem, amit elmondott, előzetes megállapodás született a bolgár elnökség alatt, és reméli, hogy az osztrák elnökség további változtatásokat, plusz változtatásokat vezet be, akkor azt hiszem, hogy itt félreértésről van szó. Ön említette, mit tett Makovei kollega, de beszélhetnénk egy másik kollégáról, aki nincs most itt, Björk képviselő, aki elősegítette az áthelyezésekkel kapcsolatban a tanácssal a megállapodást, és további változtatások, amelyeket a tanács szeretne, ezek igazából nem további változtatások. Vagy van megállapodás, vagy az a megállapodás érvényes, amelyet nem olyan régen a nyári szünet előtt értünk el a bolgár elnökség alatt. Ez a valóság, ezzel kell megbékélnünk. Én azt hiszem nagyon fontos tiszteletben tartani a különböző jogszabályok egységét a menekültügy témájában, és ha a tanács csak azzal foglalkozik, hogy a különböző partraszállási platformokról beszél, nem tudom, hogy jövő héten mivel rukkolnak elő, és vajon ez a koncepció tovább fejlődik-e. Ha másról nem beszélnek, attól tartok, nem érünk el különösebb változást. Említette a jogszerű útvonalakat a biztos úr az emberek védelme érdekében, illetve a gazdaság érdekeit szem előtt tartva, azt hiszem ezt nem részletezte. Igazából azt hiszem, hogy a jogszerű útvonalak nem csak az emberek védelmére, illetve a gazdaságunk érdekeire szolgálnak, hanem harmadik országokkal való együttműködésre is szükség van, méghozzá méltányosabb feltételek mellett. Ha hivatalos visszafogadási megállapodásokat akarunk kötni, akkor ez összefügg azzal is, hogy nem biztosítunk legális útvonalakat. Ha ezeket ki tudná fejteni, és itt nem a az gondolok. Köszönöm Judit, most pedig Barbara Spinelli a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a migrációra összpontosítanék, itt térnék ki néhány pontra amelyről szeretném a véleményét meghallgatni, biztos úr. Az első pont a hotspotok rendszere. 2018-ban Görögországban 18.500 főt szállítottak át a szigetekről a szárazföldre, és a helyzet nem javul, mert a hotspotok újra megtelnek, és újra túlzsúfoltak lesznek. A kérdés, hogy nem kellene felülvizsgálni a hotspotok rendszerét? Aztán a legális migrációs útvonalak. Hát nem tudom, hogy megéri-e olyan okokról beszélni, amelyek nem léteznek. És ugye a kékkártyáról is már mindent elmondott az előadó, Claude Morás. Amit én szerettem volna kérdezni, az az, hogy nem kellene-e nyilvánosan um, elmondani, hogy a tanács ilyenfajta obstruktív magatartást folytat, és beszélni a no konszenzus szabályról, tehát hogyha nincs konszenzus, nem lehet így előrelépni, és ami a humanitárius helyzetet illeti, ez a szakbizottság pozitívan szavazott, nem tudom, hogy a bizottság mit fog csinálni, az Európai Bizottság akkor még egy pont. Ugye a kapuk és a határok bezárása, úgymond, ilyenfajta politika, amit több tagállam folytat, közöttük Olaszország. És amikor ezt látjuk, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ez nem annak a végzetes következménye, amit a bizottság és a tagállamok döntöttek el? És ugye annak, hogy a Dublini reformok elbuktak? És itt megint ugye visszakerülünk a blokkhoz, a, hogy a tanácsban a konszenzus nem jön létre, mindent blokkolnak. Végül pedig a frontex kapcsolatban csak egy kérdés. Az a benyomásom, hogy a reformjavaslatban nem erősítik meg a keresési és mentési tevékenységgel kapcsolatban a mandátumot, és hát nem tudom, hogy ki más fogja ezt elvégezni a földközi tengeren, most, hogy a civil szervezetek hajóit gyakorlatilag kriminalizálják és akadályozzák. Köszönöm. thank you very much. Köszönöm, Barbara. Judit említette Björk kollégát, aki az áttelepítésről szóló anyag előadója. Az ő nevében szeretném felvetni ezt a kérdést, amelyet már ő is feltett, hogy amikor a bizottság bejelentette, hogy átcsoportosítja a fel nem használt forrásokat. Ugye a kolléga sajnos nincs itt, de esetleg ha ezt is figyelembe tudná venni, és ma erre a kérdésre is reagálni tudna. Nos, tisztelt kollégák, meghallgattuk a koordinátorokat. Nyolc kolléga szeretne még hozzászólni lehet, hogy többen is lesznek. Van-e valaki, aki még nem jelezte, hogy hozzá szeretne szólni? Szofi, te is? Rendben, akkor kilencen. Meghallgattunk most kérdések, az eddigi kérdésekre a választ, és aztán adom meg a szót a többi kollégának a szót. Kérem, hogy röviden válaszoljon, ne előlegezzem meg további kérdéseket. Hát ez egy nagy kihívás, de megpróbálom. Elmondhatom, hogy meghallgattam a kérdéseket. Említették, valaki említette, hogy négy évnyi közös erőfeszítést követően mindannyian elfáradtunk, ugyanakkor nagyon sok bennünk az energia és az eltökéltség is, abból a szempontból, hogy teljesítsük, amit teljesítenünk kell, 8 hónap van még hátra. Számítok az önök együttműködésére, mert amit az Európai Unióban elértünk, az ennek az együttműködésnek köszönhető, hogyha a parlament tartaná a hogyha a tanács tartaná a parlament tempóját, akkor sokkal jobb lenne a helyzet, de azért vagyunk most itt, hogy felfrissítsük ezt az együttműködést, és megerősítsük a béli szándékunkat, hogy elérjük a végső célunkat, vagyis azt, hogy lezárjuk a megkezdett munkát. Éppen ezért bizakodó vagyok. És úgy hiszem, hogy képesek leszünk megbírkozni ezzel a feladattal. Claude, nagyon örülök annak, hogy a következő jelentésben. Természetesen majd, ha lesznek frissebb információim, akkor ezeket továbbítom. Említették az Egyesült Államokkal a vízum mentességet, a vízum kölcsönmentesség kölcsönösségét. Ez nem egy könnyű kérdés. További erőfeszítések szükségesek hiszen az említett tagállamoknak eleget kell tenniük a vízumentességi programban foglaltaknak, például ami a biztonsági együttműködést illeti, illetve a vízum visszautasítási ráta csökkentését, ahogyan az az Egyesült Államok jogszabályában szerepel. Eredményorientált folyamat keretében dolgozunk, hogy a tagállamokat bevonjuk ebbe a vízumentességi programba. Az Egyesült Államok elkötelezett, hogy az öt tagállamot bevonja a programba, amint eleget tesznek az amerikai jogalkotók által támasztott feltételeknek. El kell ismernünk, hogy a biztonságorientált politikai klíma Washingtonban nem kedvez különösebben a rövidtávú előrelépésnek, ugyanakkor továbbra is küzdeni fogunk annak érdekében, hogy teljes körű vízummentességet érjünk el. És ez megköveteli azt is, hogy az Európai Bizottság figyelembe vegye, hogy milyen következményei vannak a külkapcsolatok felfüggesztésének. Mi egy olyan intézmény vagyunk, amely követi a jogszabályokat, ugyanakkor a felelősségünk az, hogy figyelembe vegyük az esetleges negatív következményeket is. Az álláspontunk továbbra is az, hogy nem vonakodnánk. Arról volna szó, hogy egy delegált jogi aktust kell elfogadni, amely előrelépéshez vezet. Ugyanakkor egy ilyen jogi aktus elfogadása tulajdonképpen visszájára sülne el, hiszen rontatna a helyzeten. Az eredmények, amelyeket Kanadával elértünk és más országokkal, azt bizonyítják, hogy kézzelfogható eredmény a teljes körű vízum és kölcsönös vízummentesség irányában úgy érhető el, hogyha folyamatosan fenntartjuk a diplomáciai kapcsolatokat és erőfeszítéseket teszünk a mi stratégiánk. Egy eredményorientált folyamat, és az a célunk, hogy az öt tagállamot bevonjuk ebbe a programba. Ahogy azt korábban már elmondtam, én is osztom az önök aggájait, úgyhogy beszéljünk erről a kérdésről a következő jelentésünk közzététele után. Ami pedig a minősített többséget illeti a menekültügyi csomag kapcsán, elolvastam azt a levelet, amelyet Juncker elnök úrnak írt. Meglátjuk. Frank, Claude, négy hónap már eltelt, és eh, a menekült eh, ügyi reform a Dublini eh, csomag kapcsán szeretném én is az előrelépést, ez folyamatban van, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyorsan haladjunk. A BIUT tanács a héten ülésezik Luxemburgban. Én optimista vagyok, bízom abban, hogy haladást érünk el, a vezetőkülésének köszönhetően is, amelyre a jövő héten kerül sor. Az osztrák elnökség újból erőfeszítéseket tesz ebben a kérdésben. Ami pedig a kék kártyát illeti, a megfelelő politikai szándékkal az összes fél részéről úgy gondolom, hogy lehetséges újra folytatni a tárgyalásokat és megállapodásra jutni egy olyan megállapodást kötni, amelynek valódi európai többletértéke van. Itt van ugye az egyik legtapasztaltabb előadó, Claude, és kitűnő árnyék ellentéstevők. hát hogyan is, hogyan is érhetnénk el kudarcot. És remélem, hogy az európai kék kártya valóban egy európai program lesz, amely majd Európába vonzza magasan képzett munkavállalókat, és ezáltal hozzájárul a versenyképességünkhöz, illetve a gazdaság növekedéséhez. Ha figyelembe vesszük a strukturális hiányt, munkaerőhiányt bizonyos képességek tekintetében, akkor erre nagyon nagy szükség van. A javaslatunk kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak, hogy alkalmazkodjanak, és hozzá igazítsák ezt a jogszabályt a munkaerőpiacukhoz, ugyanakkor egy egységes európai rendszert hozunk létre a külföldről Európába érkező munkavállalók számára. A tagállamok természetesen továbbra is illetékesek lesznek, és ők döntik el azt, hogy hány magasan képzett munkavállalót foglalkoztatnak. Én ezt határozottan fel fogom vetni a a Jai tanács ülésén is. Zipel asszony, megismétlem, amit már elmondtam a nyilvánosságban, de itt is. Nem támogatjuk azt, hogy újból megvalósuljanak a belső határok mentén az ellenőrzések, ugyanis ez Európa számára egy visszalépést jelent. Ez az én személyes véleményem, a személyes álláspontom. Továbbra is együttműködünk az érintett Schengeni országokkal annak érdekében, hogy fokozatosan megszüntessük a belső határellenőrzéseket és helyettesítsük ezeket más alternatív intézkedésekkel, mint például rendőri ellenőrzésekkel a határmenti térségekben, illetve határon átnyúló együttműködéssel, ahogyan azt már ajánlottuk a 2000, 2017. októberében. Kapcsolatban vagyunk a hat Schengeni országgal, amely jelenleg ideiglenes ellenőrzéseket hajt végre. A mi célunk továbbra is változatlan. Az a célunk, hogy egy teljesen működő képes Schengeni térséghez térjünk vissza minél hamarabb. És hangsúlyoztam már, hogy a javasolt módosításunk nem azt a célt szolgálja, hogy jogszerűvé tegyük a jelenlegi gyakorlatokat. A mi javaslatunk egy kiegyensúlyozott megközelítést próbál érvényesíteni, figyelembe véve a tagállamok legitim elvárásait, azokét, amelyek leginkább kivannak téve a tartós fenyegetettségnek. Az ideiglenes belső határellenőrzések bevezetés ugyanakkor továbbra is egy kivételes intézkedés kell, hogy legyen, amelyet csak legutolsó esetben szabad alkalmazni, a mozgás szabadságra gyakorolt hatása korlátozott kell, hogy legyen, és alternatív intézkedések, mint rendőri ellenőrzések, és persze a határmenti együttműködés prioritás kell, hogy élvezzen. További biztosítékok kell, hogy garantálják azt, hogy a tagállamok rendszeresen értékelik eh, az ideiglenes ellenőrzéseket, és együttműködnek más érintett tagállamokkal, és tartózkodnak bármilyen indokolatlan intézkedés foganatosításától. Ami pedig a tízezer határőr alkalmazását illeti, ez a javasolt szám alapvetően a jelenlegi mechanizmusokra épül. Jelenleg az európai határ és parti őrök száma, akik az európai határ és parti őrségnél dolgoznak, több mint 7000-re tehető. Ezt a kapacitást egészíti ki további 1500 határőr, akiket a tagállamok delegálnak, és további 700 szakértő vesz részt a folyamatokban, és a szükségletek egyre növekednek. Az ügynökségnek nem csak további támogatást kell nyújtania az határmenti tagállamoknak, hanem a visszatérések végrehajtásában is aktívan együtt kell működnie. A moriai helyzettel kapcsolatban amelyet jellemzett. Többször felhívtuk a görög hatóságok figyelmét arra, hogy milyen kihívást jelent az ottani helyzet, és uh, jeleztük, hogy sürgősen kezelni kell ezt a problémát, ugyanakkor biztosítani kell az európai források rendelkezésre állását, hogy felhasználják a forrásokat. A görög hatóságokkal kapcsolatban állunk, hogy megvitassuk, hogyan lehet a leghatékonyabban orvosolni ezt a helyzetet és javítani a körülményeken. Két héttel ezelőtt a migráció kezelésével, kezeléséről egyeztettem a görög hatóságokkal, a miniszterekkel és a miniszterelnökkel, és végre sikerült megállapodnunk, úgyhogy további erőfeszítéseket kell tenniük a helyzet megváltoztatása érdekében, mert ez most szégyenletes mindannyiunk számára. Minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy támogassuk a görög hatóságokat ebben a kérdésben, annak tudatában, hogy a migrációs áramlatok kezelése végsősoron a görög hatóságok kezében van. És ami hotspotokat illeti, azt hiszem Spinelli képviselő említette ezt. Szükségünk van-e ezekre vagy sem? Képzeljük el, hogy mi történt volna, ha nem lettek volna ilyen hotspotok, amelyeket a válság elején létrehoztunk. Tudjuk, hogy mi ezeknek a szerepe, Olaszország egy nagy hotspot. Többször kifejtettük itt, hogy mit jelent tulajdonképpen egy hotspot. Szükségünk van ezekre az ügynökségekre, Eurodac, Europol, Eurojust, szükségünk van arra, hogy ott legyenek és értékeljék a helyzetet. Ez az ő szerepük. Jobb az, hogyha vannak hotspotok, és elmondhatom, hogy a helyzet most jobb, mert ezek a hotspotok eredményeket értek el, ugyanis az esetek 95%-ában új vesznek a személyekről. Igen, mindjárt abba hagyom. Mória esetéről akár órákon át is beszélhetnénk. De más kérdésekről is beszélnünk kell. Igen, majd visszatérünk ezekre, úgyhogy tisztelt kollégák! Értékeljük azt, hogy miről van itt szó, hiszen rendkívül sok dossziéról beszélünk. Nagyon nehéz ez mindkét fél számára, hiszen nagyon sok a téma, úgyhogy próbáljunk meg a lényegre szorítkozni. Kolgyó úr a következő hozzászóló, mindenki, ha lehet, akkor csak két percben. Köszönöm, elnök úr. Három rövid felvetésem lenne. Először is szeretném jelezni, hogy örülök a bizottság fellépésének, azt, hogy a globális megállapodást védik, az ENSZ-ben is. Vannak tagállamok, amelyek nem hajlandóak ennek részesévé válni, úgyhogy ezért a mozgástér korlátozott, de mi támogatjuk Önt, és támogatjuk a fellépését. Másodszorban, amin a menekültügyi ügynökséget illeti, ma délelőtt már elmondtam, nem értem, hogy mi a bizottság szándéka. Van egy ideiglenes megállapodás az új ügynökségre vonatkozóan, tavaly június 6-ai keltezésű. Azóta nem sikerült tovább lépnünk a tanács miatt. Mit szeretnének most elérni az új javaslattal, hiszen itt csak a végső rendelet halogatásáról van szó. És végül a hírszerző szolgálatokról, rendszerekről. Tudjuk, hogy ezek a rendszerek meg kétszereződtek. A Schengen információs rendszer pontos információt nyújt. A, víz, a vízuminformációs rendszer előadójaként az a célom, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely jobban teljesít és jobban elérheti a céljait. Láttam a sajtóban, hogy a bizottság egy mandátumot szeretne az év végéig. Azt nem tudom, hogy egy jobb Schengeni szeretne a bizottság az állampolgárok számára, vagy egyszerűen az örökségéről próbál gondoskodni. Ez a rendszer nem egy önmagában vett cél. Arról kell gondoskodnunk, hogy egy jobb rendszert hozzunk létre, amely javít a Schengeni rendszer működését, és jobban biztosítja az állampolgárok biztonságát. Ön ugyanezt a célt kívánja elérni? Köszönöm. Everyone, the same. Köszönöm szépen, Kajó úr, nagyon pontos volt. Kérem, hogy a többiek is kövessék ezt a példát. Wimberg asszony. Tack, herr ordförande, och välkommen hit igen, kommissionär Avramopoulos. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, hogy ismét eljött hozzánk. Hát, el kell, hogy mondjam, hogy a, az ön hivatali ideje alatt nem volt könnyű dolgunk és önnek sem, különösképpen ugye a migrációs kérdésekben. Itt aztán bőven volt megoldani való. Ugyan az elmúlt években csökkent az érkező migránsok száma, de ez leginkább azért van, mert zsarol bennünket Törökor, Törökország, hatalmas pénzösszegeket kell fizetnünk neki, hogy az emberkereskedők, az ember csempészek taxi műveleteit leállítsa a földközi tengeren. De Nyilván Líbiából az Olaszországba és más utakon is jönnek a migránsok, tehát találnak más útvonalakat. Találnak maguknak, az Európai Unió segítséget nyújt Líbiának a parti őrség kiképzésében, hogy az embercsempészeket sikerüljön feltartóztatni, hogy a tevékenységüket megakadályozni, de hát eddig nincsen nagy sikere ennek. És most legutóbb Észak-Afrikából áramlanak nagy számban a migránsok Spanyolországba, és akkor Olaszország közben ugye úgy döntött, hogy nem most aztán elege van. Úgyhogy nem tudom, mit gondol Abramopoulos biztos úr a Dublini rendszer reformjáról és a jelenlegi helyzetről, miközben emberek tucatjai veszítik el életüket a földközi tengeren. Idén már eddig többen haltak meg, mint tavaly. Tehát ezt valahogy meg kell, hogy akadályoznunk, ez nem történhet meg, és már mondtam többször, itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk az Ausztrál példát. Engedjük meg, a menedékkérőknek, hogy egy harmadik országban nyújtsák be a kérelmüket, és akkor ott befogadó központokat lehet létrehozni a UNHCR-ral együttműködve, és ha ezt megtesszük, akkor elvesszük az embercsempészek bevételi forrását, és az illegális bevándorlók hullámát is sikerül megállítani. Mindez pedig lehetővé teszi, hogy azoknak segítsünk, akik a leginkább igénylik azt. Néden Müller Péter következik. Kérek mindenkit, hogy tartsa be a két percet. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az európai menekültügyi rendszerről, ha beszélünk, akkor egy nagy problémánk van, a tanács. Nem csak a tanács, hanem konkrétan azok a tagállamok, akiknek egyáltalán nem áll szándékában közös európai megoldást kidolgozni, hanem egyfajta politikai egoizmus jellemzi őket, és ez a legnagyobb gondunk. Azt hiszem a bizottságban és a parlamentben is világos a stratégiánk, ön is nagyon jól leírta ezt a beszédében New Yorkban, tehát ezt kell végrehajtani. És azt is tudjuk, hogy a kérelmek száma csökken, de közben meg a politikai manipuláció egyre erősödik, manipulálják a számokat, az adatokat a migrációs és menekültügyben. A menekültügyi ügynökség szerintem életbevágó, és én is nagyon örülnék, hogyha sikerülne itt előrelépést tenni. De van még két téma, amit meg kell említenem. Először is nagyon sokat beszéltünk ugye a határok kezeléséről, védelméről, de szinte soha nem említjük azt, hogy mennyire fontos a társadalmi integráció. Én tudom, hogy a társadalmi integráció a tagállamok ügye, de azt gondolom, hogy azért másfelől mégis kell, hogy legyen egy közös európai modellje a társadalmi integrációnak, és sokkal több pénzügyi támogatásra is van szükség. És még valami, ugye a visszatérítés, ez is nagyon fontos. Értem én ennek a politikai következményei, de hát hogyha erről beszélünk, akkor arról is beszélni kell, hogy a visszafordítottak, a visszatérítettek integrációja is megvalósulja, mert előfordulhat, hogy a két-három évet töltenek el a hazájukon kívül, tehát támogatnunk kell ezeket a reintegrációs folyamatokat. Köszönöm szépen, és Szilvi Guillaume következik. Igen, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, én így rögtön az elején azt akartam mondani, hogy egyetértek Claude Moraes-szel, ugye, hogy az Európai Parlament is nagyon elkötelezett, ön is ugyanilyen, de hát sajnos a tanács nem ugyanilyen hullámhosszon van, és nem szeretne előre lépni, és ugye sokat töltöttek a júniusi európai csúcs után arról, hogy tárgyaljanak a lépésekről, de hát ezek a viták gyakorlatilag sterilek, mert a csúcson is inkább nem az, az egység mutatkozott meg, hanem a véleménykülönbségek. És közben ugye humanitárius válságról van szó, migrációs válságról, de igaziból ez politikai válság, és ön ugye részt vett a Lioni találkozón, ezt az én városom, Találkozott a belügyminiszterekkel, ugye nem mindegyikkel, mert ugye volt, aki nem jött el, a lemondás miatt még nem volt új belügyminiszter, és így tovább. De a kérdés az az, hogy Olaszország és Franciaország közös fellépése Nigéria kapcsán segít vajon, hogy az eltérő, hogy a véleménykülönbségeken sikerüljön felül emelkedni, és valami fajta hiteles képet adni, és hitelesen megreformálni a Dublini rendszert? Aztán a véleményét kérdezem még a humanitárius szervezetek hajóiról a földközi tengeren, és arról, hogy többek között az akváriuszt és más hajókat is megakadályoznak abban, hogy ö, itt hajózzanak. Köszönöm Szilvi, és Kosta úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm, mondja Köster úr. Biztos úr, a mediterrán térséggel szeretnék foglalkozni, tehát a katasztrófával, ugyanis a halálesetek száma itt sokkal magasabb, mint bármikor korábban. Ennek az az egyik oka, hogy az olasz kormány a kikötőit most már nem nyitja meg, és Szavini miniszter nem csak a magánmentőhajóknak tiltotta meg, hanem a teherszállító hajóknak, sőt a saját hajóinak is megtiltotta, hogy ha migránsokat ugye kimentenek és szállítanak, akkor az olasz kikötőkben kössenek ki. És miután a jobb szélső párt júniusban ugye adta a belügyminiszter, belügyminisztert, a, egyre több menekült veszíti el az életét, Régen hárman haltak meg naponta átlagban, most nyolcan, és a bejelentetlen esetek száma ennél sokkal nagyobb. Úgyhogy kérdezem, hogy mit tesz ön, mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy gondoskodjon arról, hogy az olasz kormány a kötelességének eleget tesz, és újra megnyitja a, köt- a kikötőit. Ráadásul három mentőhajó, amelyet több mentőszervezet működtet, Máltán rostokon letartóztatták a személyzetet mindenféle jogalap nélkül. Én ott jártam egyébként a múlt héten, és ezek az önkéntesen dolgozó személyek nem tudnak nem tudják folytatni a tevékenységüket, megakadályozzák őket ebben, miközben néhány kilométerre tőlük emberek fulladnak a tengerbe. Mit tud tenni biztos úr annak érdekében, hogy garantálja, hogy visszatérhessenek ezek a hajók abba a zónába, ahol igenis nagy szükség van rájuk, és hogy minél előbb visszatérhessenek. Tud-e információt szerezni arról például, hogy a Sea-Watch 3 hajót milyen joglappal ö, tartóztatják fenn? Rengeteg ö, civil szervezeti aktivistát kriminalizálnak, és közben a Szaharov díjra jelölték az egyik ilyen mentőszervezetet. Mi a véleménye arról, hogy a Szaharov díjra jelölt szervezetek közül valakit bíróság elé állítanak azért, vagy akarnak állítani azért, amit tesz? Krizogonosz képviselő. Mikrofont kérünk. Σε αιτήσια βάση Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A, az Európai Unió nagyon sokat költött arra, hogy a befogadó infrastruktúrát kialakítsa minden évben. Ezen alapoknak a kezelése részben a nemzeti hatóságok feladata, illetve civil szervezetek feladata. De a befogadás nem annyira kiváló, hogy így mondjam. Ugye elég szomorú eh, információkat hallottunk, eh, előfordul, hogy nyilvánosan megvádolnak bizonyos tagállamokat azzal, hogy rosszul használják fel az Európai Uniós pénzeket. Nem lenne jobb hogy mondjuk az Európai Unió szervei foglalkozzanak ezekkel, például a menekültügyi hivatal, vagy az Európai Bizottság a saját szolgálataival, hogy ezt a helyzetet megoldják, tehát hogy a, a befogadó központokat egyáltalán a migránsok fogadását megoldják, és így közvetlenebbül lehetne ellenőrizni már európai részről is az egész rendszert, azt, hogy ezeket az európai pénzeket hogyan használják fel. Köszönöm szépen! Herr Vorsitzender, bei mir werfen sich drei Themenstellungen auf. Vogel úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, több témát szeretnék felvetni. Beszélt a, az irreguláris migránsok visszatérítéséről. Adatokat szeretnék kérni öntől. Ön szerint hányan tartózkodnak Európában például? Vagy legalábbis mi a becslés erre, és hogy hányan, hányat lehet közülük visszatéríteni még a mostani ciklus vége előtt? Tudom, hogy egy kicsit azt kérem, hogy az üveg gömbjébe tekintsen és jósoljon, de azért szeretnék a jövőre nézve is némi támpontot kapni. A második dolog pedig ugye, hogy újra életet leheltek a kékkártyás történetbe, és abba, hogy a jól képzett, magasan képzett migránsokat vonzuk Európába. Hát ez a politika az én szememben azokat részesíti előnyben, akiknek van bizonyos vagyona, tehát akinek megvan, akiknek megvannak a forrásai arra, hogy ha elkívánnak menekülni, akkor elhagyják a hazájukat és Európába jöjjenek, ez pedig nincs összhangban azzal az európai politikával, hogy azokat segítsük, akiknek semmi sincs és a másik pedig, hogy nem kellene elszipkáznunk az afrikai országokból a magasan képzett személyeket, hiszen rájuk a hazájukban van szükség tehát itt az agyelszíváshoz járulunk hozzá. És végül pedig, mivel említették Törökországot, én jártam Törökországban, és eszmét cseréltem egy kormányzóval, polgármesterrel is, az eszmecserénkből pedig kiderült, hogy, négy, hogy 746 ezer menekült tért vissza. Hogy most már 1,2 millióról van szó, ami azt jelenti, hogy 3,5 millióról beszélni Törökországban, itt csökkent, ez, ez kevesebb. Figyelembe vették, hogy akkor ennek megfelelően a Törökországnak szánt támogatást is egyharmadára csökkentik? Thank you. Chair, Commissioner. López Aguilar úr, köszönöm, elnök úr, Avramopoulos úr, köszönjük önnek ezt a strukturált párbeszédet, amelyet a Libe szakbizottsággal folytat. Hallhatta a koordinátorainktól, hogy jó okunk van arra, hogy ők képviselnek minket, minden frakcióval így van ez. Tehát a következőt tudom mondani. Mindenki elmondta a véleményét, kezdünk kifutni az időből, hamarosan lejár az Európai Parlament mandátuma. És érezzük a nyomást, mi vagyunk azok, akik a szavazók előtt megméretik magukat, mi vagyunk azok, akik választás elé kerülünk valamiféle teljesítményre lenne szükség, valamiféle egyensúlyt kéne kialakítani, és kérem, hogy tartsa szem előtt, hogy mindazok az ügyek, amelyeket, akták, amelyeket ön bemutatott, azok összekapcsolódnak. És valamennyiünknek egyensúlyt kell teremtenünk, és arra kérem önt is, hogy tegye meg, amit tud, és érjen el egy megfelelő egyensúlyt. Mert vannak a biztonsághoz kapcsolódó témák, mások a migrációhoz kötődnek, mások a menekültügyi csomaghoz, és önnek mindent meg kell tennie, amit csak tud, különösen a következő trilógusokon, hogy az Európai Parlament teljesíteni tudja a vállalásait. Én a vízumkódexről szóló jelentés előadója vagyok, és a humanitárius vízumokkal is foglalkozom, és a migránsok védelmével is. Tehát kérem önt, hogy tegyen meg mindent, amit csak tud a vízumkódexről szóló trilóguson, hogy megfelelő legyen az egyensúly. Ha ön ezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy mindannyian együtt működünk majd, és az Európai Parlament teljesítménye akkor a választók szemében is megfelelő lesz, mert mi leszünk azok, akik szembenézünk a választókkal. Sophie Infeld következik. Köszönöm. Elnök úr, röviden kell fogalmaznom, ezért elmondom, hogy én teljesen egyetértek önnel a menekültügyi és migrációs politikák kapcsán, és a dicsérő szavak itt véget is érnek, mert amikor a vízum kölcsönösségről van szó, akkor hallom, hogy ön azt mondja, hogy tudom én, hogy mi van a törvényben, mert nem, de nem fogjuk azt alkalmazni, mert ennek negatív következménye vannak. Én ezt polgárként szem előtt tartom majd, amikor legközelebb megszegek egy törvényt. Ami pedig azt illeti, hogy sietnünk kell a jogszabályok elfogadásával, hát ez fantasztikus, de ennek semmi köze a mandátum végéhez. Arra sarkaltak minket, hogy a PNR-t fogadjuk el, és más rendeleteket is. És ennek az a vége, hogy egyrésztről jogi szempontból nem egészen szilárdak ezek a jogszabályok. Tehát miért higgyünk most a bizottságnak, amikor azt mondják, hogy sietnünk kell? Mi lenne, hogyha egy kicsit jobban sietnénk az adatvédelmi irányelv megvalósításával. Ez már régóta késlekedik, és a tagállamokat ez nem érdekli. És mi lenne, hogyha jobban sietnénk a jogállami mechanizmus bevezetésével, amiről már két éve szavaztunk, és az Európai Bizottság azóta sem tett semmit ezzel kapcsolatban. Tehát folytathatnám, ezt nagyon hosszú a listám. De azt hiszem, ez mind összekapcsolódik. A tagállamok egyáltalán nem sietnek a menekültügyi csomagot elfogadni, mert tudják, hogy mi mindent elfogadunk, amit ők akarnak, és amit mi akarunk, azt nem adják meg nekünk. Mi most tovább vagyunk és gerinctelenek, és most nem a bizottságról beszélek, hanem inkább a parlamentről. És egyetértek a kritikus megjegyzésekkel, de egy konkrét kérdést is szeretnék feltenni. Egy fiatal nő, Ludmila Koszlovska, aki uh, ukrán volt és egy lengyel állampolgárhoz uh, ment feleségül, uh, nem engedték neki, hogy belépjen a Schengeni övezetbe. Figyelj le egy pillanatra! Az elnök itt félbeszakítja a beszélőt. Befejezhetem a kérdésemet? Tehát őt nem engedték be a Schengeni övezetbe, és a lengyel kormány azt mondta, hogy igen, bevittük őt a Schengen információs rendszerbe, mert ő és a férje fontos szerepet tölt be a kormány szempontjából. Az Európai Bizottság nem lép itt közbe, mert ők azt mondják, hogy jó, mi csak a rendszerrel foglalkozunk. Tehát akkor mi marad a, a polgároknak, hova menjenek Luxemburgba, és öt évig pereskedjenek a saját költségükön? Az ön feladata lenne, hogy megvédje az európai polgárok érdekeit. Rendben. Teréza, szeretném még hozzászólni? Akkor csak egy percben. Nagyon gyorsan. Nem tudom, hogy én miért kapok kevesebb időt, mint mások, de igyekszem, nem, nem az ön hibája, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Az anyanyelvemen fogok önhöz szólni. Azt szeretném mondani önnek, hogy az én régiómban csak hétfőn, szombaton és vasárnap, tehát három nap alatt 2000 bevándorló érkezett, Ez Algeciras-ban van, és itt az Alborán tengeren keresztül jönnek az emberek, és ez valódi katasztrófa, nagyon sok kísérő nélküli kiskorú van Andalúziában, és nincsenek jogszabályok sem róluk, és ezért szeretném tudni, hogy múlt héten Olaszországban is, Kataniában és máshol is ugyanezt történt, tehát 87%-kal csökkent ezeken a területeken az érkezők száma. De az andalúz partokon közel 50%-kal többen érkeztek, mint korábban. Tehát szeretném tudni a véleményét, és szeretném megkérdezni, hogy mit gondolna az, az alapok regionalizációjáról, hogy azt olyan régiók kapják, mint például Andalúzia, tehát ha az ottani kormányzat kaphatna -e pénzt arra, hogy segítsen a kiskorúaknak és a bevándorlóknak? Köszönöm. Már túlléptük az időnket, de megkértem a biztos úr munkatársait, hogy várjunk, várjanak még egy kicsit, mert 10-11 kérdéssel bombáztuk önt, és nem lenne tisztességes, ha nem hagynánk időt, hogy válaszoljon, tehát válaszoljon, kérem, és a következő biztos pedig megvárja, amíg ön befejezi. Köszönöm szépen, Claude. Nem akarok semmilyen űrt hagyni magam után, megpróbálok az összes kérdésre válaszolni. És elmondhatom, hogy a legtöbb kérdés nagyon hasznos volt. Ami a harmadik országokkal való együttműködésünket illeti hasznos lehet önöknek, ha tudják, hogy a harmadik országokkal való együttműködésünk azon alapul, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az alapjogokat, és egyenlő alapokon nyugszik ez az egyenlet. Én találkoztam az illetékes miniszterekkel és vezetőkkel, nagyon sokat találkoztunk az elmúlt években. És sikerült egy nagyon pozitív légkört kialakítani, és a marokkói miniszterekkel is rendszeresen találkozom. Hadd mondjak valamit, három évvel ezelőtt a harmadik országokkal egyáltalán nem volt ennyire jó a kapcsolatunk. Ez javult, és a régióból egyre több ország most már a mi oldalunkon áll, és ezzel nagyon jó példát mutat. Ez volt a helyzet Nigerrel és más országokkal is. Én soha nem bíráltam a parlamentet, ezt tudhatja, pont ellenkezőleg, és én ezt szándékosan teszem, én dicsérem a parlamentet a kihívásban betöltött szerepért. A tanácsal nem ugyanígy viselkedtem. A tanácssal való találkozásom időnként nagyon kemény volt, és egyes kormányokkal szemben nagyon határozottan fogalmaztam. A migrációval kapcsolatos problémák az elmúlt évben egyre súlyosbodtak, de a bizottság vezető szerepet tölt be, és egyáltalán nem ott tartunk már, mint három évvel ezelőtt az együttműködésünknek köszönhetően. A bizottság támogatta önöket, és ezt önök is tudják. De ahogy önök, úgy én is megoldásokat szeretnék, és nem az, hogy megbánjuk, amit teszünk. Az osztrák elnökséget arra kértem, hogy korlátozza a változásokat, és ő találjon kompromisszumot. Mostanáig nagyon konstruktívan tudtunk velük együttműködni. Általánosságban az áttelepítés, ha már említették ezt korábban, háromszorosára emelkedett az elmúlt években. 2015-ben 8000 volt, és 2017-ben pedig már 24 ezer volt ez a szám. A tagállamok gyorsan reagáltak a bizottság ajánlásaira 2015. szeptemberében, és még több helyet, 50 ezer helyet ajánlottak fel 2018. októberig. És annak az évnek a decemberig már több helyre tettek ígéretet, mint amennyi az ajánlásban szerepelt. Claude, ami Björk asszony kérdését illeti, az eszmecserénket követően most egy egyedülálló javaslatot készítünk elő. Mindenképpen szükséges, hogy ne veszítsük el a rendelkezésre álló forrásokat. A magunk részéről meg fogjuk tenni, amit kell és még egyszer arra kell, hogy kérjem a parlamentet, hogy gyorsan dolgozzon, és az év végéig fogadja el az erre vonatkozó anyagot. De Björk asszony tudja, hogy, tám- hogy számítok az ő támogatására. Carlos, a globális kompaktok kérdése. Tudom, hogy a lengyel és az osztrák hatóságok megnyilvánultak ezzel kapcsolatban, de amennyire én tudom, eddig még senki nem hozott döntést ezzel kapcsolatban. Volt lehetőségem, lesz lehetőségem arra, hogy az általános ügyek tanácsán egyeztessek velük a héten. És a bizottság álláspontja az ensz való múlt havi találkozón is egyértelmű volt. A migráció egy globális kihívás, ami globális megoldásokat és globális felelősségmegosztást követel meg. Ami a menekültügyi ügynökséget illeti, nem akarjuk ezt késleltetni, gondoskodni akarunk arról, hogy ez az ügynökség képes legyen bármikor, bárhol teljes mértékben támogatni a tagállamokat. A vízuminformációs rendszerről. Tudom, hogy önök megtesznek mindent, amit tudnak. Az én szolgálataim rendelkezésre állnak, és segítenek pontosítani a javaslat összes elemét. Tegyük meg a tőlünk telhetőt, és a Schengen információs rendszerhez hasonlóan járjunk el. Ami a harmadik országokba való visszatérést illeti, ez a gondolat újra és újra megjelenik a médiában, de én mindig nagyon egyértelműen fogalmaztam. Semmilyen harmadik országgal nem egyeztettünk erről, és ez nem is a szándékunkban. Egyértelmű uniós szabályok vonatkoznak a menedék kérdésére, és bármilyen eljárás, amit elkezdünk, annak is összhangban kell ezzel lennie. Péter egy nagyon politikai kérdés kérdés vetett fel, a migráció és a biztonság is olyan témák, amelyeket különböző módokon lehet felhasználni. Közös politikai felelősségünk, hogy olyan intézkedéseket fogadjunk el, amelyeknek a valóságban is hatása van. A polgárok látni fogják a közös munkánk eredményeit. és az, amit sikerül elérnünk, az hatással lesz, sőt azt mondanám, hogy meghatározó lesz a politikai légkörre, és ez különösen az Európai Parlament nagyon fontos választásai előtt van így. Mindenképpen fokoznunk kell a közös erőfeszítéseinket. Minél inkább támogatjuk operatív jelleggel a tagállamokat, annál inkább szükség van finanszírozásra is. A következő több éves pénzügyi keretben növeltük az erre fordítandó forrásokat. Az Aquariusról örülök annak, hogy megoldást sikerült találni, de azt hiszem, önök is egyetértenek velem abban, hogy nem lehetnek adhok megoldások, fenntartható állandó megoldásokra van szükség. A bizottságnak nincs itt felelőssége, és nincs is itt hatásköre, mi nem mondhatjuk meg, hogy a hajók hol kössenek ki. De tudják, hogy mi nagyon egyértelműen jártunk el ebben az ügyben. Júniusban az Európai Tanácsban július 24-én eh, a bizottság kiadott egy eh, non-papert a partaszállási állomásokról, Ezeknek egy gyors és biztonságos partraszállást kellene lehetővé tenniük a földközi tenger mindkét partján, és az ellenőrzést is lehetővé kellene tenniük a partraszállási ponton. És ezt is figyelembe kell venni, amikor ezeket az intézkedéseket kialakítjuk. A munka továbbra is zajlik a tagállamokkal és ügynökségekkel, valamint nemzetközi migrációs szervezetekkel együttműködésben, tehát az IMO és az ENSZ menekültügyi főképviselője is eh, részt vesz ebben. És most eh, megkérném eh, önöket, hogy tegyék fel a fejhallgatót, mert anyanyelvemben fogok válaszolni. Kriszogonosz úr, ön természetesen tisztában van azzal, hogy vannak szabályok, a tagállamok kizárólagos kompetenciája és felelőssége az általunk eldöntött politikák megvalósítása. Ez egy alapelv. És ez határozza meg a tagállamok és az európai intézmények közötti kapcsolatot. Nem válthatjuk fel mással a tagállamokat. De ön is láthatta, hogy amikor vészhelyzet volt, és szükség volt erre, akkor egy más uniós finanszírozási forrást vettünk igénybe, annak érdekében, hogy meg tudjuk ezt oldani. Itt a nemzetközi szervezetek közvetlen finanszírozására gondolok, és ezt ön is említette Görögország kapcsán. És tudja, hogy az Európai Bizottság kezdettől fogva jelentős pénzügyi segítséget nyújtott Görögországnak, ideértve a vészhelyzeti segítségnyújtást is. Természetesen ennek az volt a célja, hogy a migrációs áramlásokat jobban kezelje. Görögországnak 24,1 eh, milliót eh, adtunk, tehát ezt a Nemzetközi Migrációs Szervezet kapta görögországi tevékenységére. Konkrétabban ez a pénz azt eh, hivatott biztosítani, hogy a migráns gyermekeket azonnal biztonságos helyre szállítsák, és ott oktatásba részesüljenek. 1,6 milliárd eurós forráshoz biztosít ez hozzáférést Görögországnak a 2020-ig tartó időszakban. Most pedig visszaváltok angolra. Mivel megkérdeztek engem a visszatérési rátákról, ezek nem elégségesek, az irreguláris migránsok csak 36,6%-a tér vissza a hazájába. Ennek pedig az az oka, hogy az eljárások nem hatékonyak nemzeti szinten, és nem használják fel hatékonyan azokat az eszközöket, amelyel meg lehetne előzni azt, hogy a migránsok megszökjenek, és a harmadik országok is nehezen fogadják vissza a saját polgáraikat. meglátogattam eh, Pakisztánt, ott sok mindent ígértek nekem, de aztán semmi sem történt. Tehát továbbra is eh, dolgoznunk kell ezen, együtt kell működnünk a harmadik országokkal. Eh, őszinte leszek, nem tudom, hogy hány embert lehet még visszatéríteni, mert minden a nemzeti hatóságokon múlik. ezért a visszatérésről szóló irányelvet is meg kell reformálni. Juan Fernando, mindannyian együtt vagyunk ebben a küzdelemben, együtt nézünk szembe a választókkal. Mindannyian így vagyunk ezzel, teljesen mindegy, hogy milyen szerepet töltünk be. Szükségünk van az Európai Unióra, és meg is fogjuk védeni azt, és az értékeinket is az átfogó politikákról. És ez is része lesz majd annak az örökségnek, amit önök és mi a bizottság részéről eh, magunk után hagyunk néhány hónap múlva. És szeretném úgy elmondani, ahogy azt én érzem. Nagyon sokat tettünk. A helyzet nem olyan, mint három éve volt, eh, mindannyian emlékszünk rá, hogy milyen volt eh, akkor. de még mindig nagyon sokat tennivaló, és a prioritásunk most természetesen az, hogy mindezeket a dokumentumokat véglegesítsük. Az is a mi felelősségünk ezen túl, hogy kommunikáljunk a polgárokkal, és tényeket és eredményeket osszunk meg velük. Sophie, a PNR-rel kapcsolatban tudom, hogy mennyire érzékeny, hogy erre, hiszen már olyan régóta ismerjük egymást. Idén, július 19-én a bizottság úgy döntött, hogy egy kötelezettségszegési eljárást indít azon tagállamok ellen, amelyek nem értesítették a bizottságot arról, hogy teljes mértékben átültették ezt az irányelvet. A bizottság ezen kívül egy teljesség és megfelelési vizsgálatot is fog indítani az átültetési intézkedésekről. Én ismételten felhívtam a tagállamokat arra, hogy minél hamarabb ültessék át azt a jogrendjükbe, amiben megállapodtunk, és egyetértek, hogy a késlekedés elfogadhatatlan. A PNR rendeletnek a lehető leghamarabb működésbe kell lépnie. Kedves kollégák, ha megengedi, elnök úr, hogy lezárjam ezt a vitát. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért a nagyon konstruktív vitáért. Próbáltam válaszolni a legtöbb kérdésre, annak ellenére, hogy mindig korlátozott idő áll rendelkezésemre. Biztos, hogy lesz még lehetőségünk hamarosan arra, hogy tematikus vitákat folytassunk. Én el fogom fogadni az elnök úr meghívását és bármikor forduljanak hozzám, amikor a szolgálataimtól technikai támogatásra, vagy politikai koordinációra van szükségük, hogy a prioritásainkat el tudjuk érni. Ahogy azt önök az elmúlt négy évben tették, a továbbiakban is számítok a segítségükre abban, hogy erőteljes üzeneteket közvetítsünk a tanácsnak és az európai polgároknak. Ugyanúgy, ahogy ez kezdetben volt, a parlament és a bizottság szorosan együttműködik a végcélok elérése érdekében. És még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, hogy elmondta a véleményét, és valóban sokat tettünk, de a jövőben is még sok dolgunk maradt, és ez a közös felelősségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Szeretném még elmondani, hogy ön támogatja a parlamentet, és még akkor is, hogyha a bizottság és a parlament álláspontja néha eltérő, is tapasztaltam, hogy eh, a tanács ellen is eh, felemeli a hangját. Ezt saját magam is eh, tapasztaltam. Nagyon sok különböző témakörben működünk együtt, Sajnálom, hogy nem tudtunk ilyen rövid idő alatt ennyi mindent megbeszélni, elnézést kell kérjek a képviselőktől is, hiszen ez egy gyakorlatilag lehetetlen feladatnak bizonyult. Ez felére kínzással, de köszönöm mindenkinek a türelmét, és nagyon nagyra értékeljük, hogy eljött, elnök úr. And we start the next... És köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk a biztos úr után a következő biztos urat, akit várunk a terembe. Köszönöm. Elnézést tehát a tisztelt kollégáktól, hogy ilyen későn kezdünk bele a következő témába az előadótól is elnézést kérek, és a biztos úrtól is majd, ha bejön a terembe. Későn kezdtük már eleve ezt a vitát. Nem tudom, hogy tudtuk volna hatékonyabban lebonyolítani, hiszen 25 perces késésen indítottunk. Tehát amint a biztos úr megérkezik, kezdhetjük is. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from... Nagyon ké- nagy késésben vagyunk, tisztelt kollégák, úgyhogy mellőzöm a bevezetőt. Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hogy megvitassa velünk a terrorista tartalmak internetes terjesztésének megelőzéséről szóló dossziét. Tudjuk, hogy uh, Stevens uh, képviselő az előadó, úgyhogy további bevezetés nélkül. Egy ügyrendi felvetése van? Vagy hozzá szeretne szólni? Nagyon fáradt vagyok, elnézést, csak figyelmeztetek mindenkit, hogy a dolgok nagyon mellé elsül, rosszul sülhetnek el, úgyhogy ne várjanak el túl sokat ma tőlem. Tehát minden további bevezető nélkül, ha a biztos úr készen áll, és akitől egyébként elnézést is szeretnék kérni, amiért én későn, kezdjük el ezt a napi rendi pontot, ez a mi hibánk, kezdjük meghallgatjuk a bevezetőjét erről az új dossziéról, amelynek célja a terrorista tartalmak internetes terjesztésének a megelőzése. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és Elnézést, hát tudom, hogy több biztos is zaklatja ma önöket, de ez egy nagyon fontos lehetőség számunkra, hogy egy első eszmecserét tartsunk a terrorista tartalmak internetes terjedéséről. Szeretnék néhány szót szólni azon intézkedésekről, amelyek által a választások kapcsán is szeretnék a biztonságot megerősíteni, ez egy olyan téma, amelyről más kontextusban már beszéltünk, de azt hiszem, hogy a Libében is fontos ezt némileg megvilágítani. Tehát tudják, mert erről korábban már beszéltünk, hogy ez a kihívás, a radikalizálódás képviseltek kihívás a biztonsági feladataink egyik magja, hiszen mindig jobb megelőzni a problémát, mint aztán orvosolni az offline kontextusban is foglalkozunk a radikalizálódással, a Avramopoulos biztossal, az új megerősített RAN hálózatról holnap fogunk Luxemburgban beszélni. Megvizsgáljuk az összes olyan intézkedést, amely által erősíthető az együttműködés a radikalizálódással szemben a börtönökben és más kontextusokban. Ugyanakkor a terrorista tartalmak az interneten egy komoly kihívást jelentenek. Olyan egyének, akik nem utaznak Irakba, vagy Szíriába, vagy más konfliktus zónába, a saját közösségeiken belül, saját otthonaikban radikalizálódhatnak, azáltal, hogy tömegesen fogyasztanak ilyen tartalmakat. A terrorista támadások közül az elmúlt két évben minden egyes esetben Európában jelen volt az online terrorista tartalom vetülete. Akár a terrorizmus dicsőítése, vagy a kiképzés formájában. Mi szeretnénk véget vetni ennek a, ennek a ciklusnak, ennek a körnek. A kihívás abban rejlik, hogy ez nagyon terjedelmes. Az igaz, hogy a Daesh erődeinek megdöntésével Irakban vagy Szíriában. Az információ terjesztése megváltozott, de még mindig több mint 700 Daesh tartalmat töltöttek fel az internetre, és több, és több anyagot készítenek, állítanak elő, kevésbé professzionális szinten egyének, magánszemélyek Európában dolgozzák ezeket ki és terjesztik, ugyanolyan hatékonyak, még akkor is, hogyha nem annyira professzionálisak, és platformok százait érintik. Az Europol több mint 150 platformon fedezett fel ilyen tartalmakat. Egy tanulmányt készített az Egyesült Királyság belügyminisztériuma, és a Daest támogató tartalmakat több mint 400 platform esetében fedezték fel. Jó volt az együttműködés az EU Internet Fórum keretében. Ez egy nagyon jó elképzelés volt a nagyvállalatok. Olyannyira jó elképzelés volt, hogy a nagyvállalatok le is másolták, és egy globális internetfórumot hoztak létre. Ezek a fórumok jónak bizonyultak a nagy vállalatokkal való együttműködés szempontjából hiszen önkéntes alapon járnak el, és szeretném jelezni, hogy több ö, nagy vállalat komoly erőfeszítést tett, hiszen felismerte, hogy a hírneve szempontjából ez egy milyen kockázatot ö, jelent. Ö, automatikus, ö, automatizált intézkedéseket is ö, hoztak, ugyanakkor továbbra is nagyon sok ilyen tartalom kering az interneten. Ha nagy platformok sikeresek, akkor más platformokat is létre lehet hozni, és mi a nagy platformokról, de a közepes és kisebb méretű platformoktól is azt halljuk, hogy ezen tartalmak, anyagok kezelése számukra egy komoly kockázatot jelent. A nagy platformok forrásokkal rendelkeznek, több ezer alkalmazottat foglalkoztathatnak ezzel a nap óráiban, a saját feltételeiket hatékonyan alkalmazhatják, és bízhatnak a munkájuk eredményességében. Ugyanakkor egy kisebb platform számára ez egy sokkal nagyobb kihívást jelent. Éppen ezért aggódnak, amiatt, hogy csak akkor, hogyha az ő szerződéses feltételeiket alkalmazzák, még akkor is, ha segítséget kapnak, ezáltal nő a jogi szem értelemben vett kitettségük. Éppen ezért kaptunk egy kérést azzal kapcsolatban, hogy az önkéntes megközelítést erősítsük meg. Az internetfórumon és a globális internetfórumon ez továbbra is létezik, és ezt egy jogszabályjal egészítsük ki, amely egy alapvető megközelítés dolgoz ki, amely jogi szempontból érthető és végrehajtható mindenki számára. És ez az, amit ezzel a önök által is ismert javaslattal szeretnénk előmozdítani. Az a célunk, hogy három fő kötelezettséget szabunk meg, amely a tagállamokat illeti. Az a feladatuk, hogy biztosítsák, hogy a kellő rendészeti kapacitással rendelkezzenek, kellő forrásokkal, hogy megküzdjenek ezzel a kihívással. Több tagállam esetében ez adott, főleg azon tagállamok esetében, amelyek korábban már tapasztaltak terrorista támadást a saját területükön, de nem minden tagállam különítette kellő forrásokat erre a célra. És ez a probléma természeténél fogva mobilis jellegű, ugyanis ha van egy gyenge láncem, akkor ott jelenik meg az információ. Ezért szeretnénk hatékonyan fellépni, hogy egyértelmű kötelezettséget szabjunk a tagállamokra nézve. Másodszorban, és ez egy újdonság, szeretnénk a platformokat is kötelezni, méghozzá egyenlő feltételek mellett, úgy, hogy a rendészeti és igazságügyi hatóságok megvizsgálják ezeket az anyagokat, amelyeket egy egyértelmű definíció alapján illegálisnak minősíthetnek, és egy eltávolítási végzést adhatnak ki a hatóságok, a platformnak, platformnak pedig kötelezettsége ezt végrehajtani és eltávolítani egy órán belül az illegálisnak nyilvánított tartalmat. Mi ezt egy robusztus panasztételi és feleviteli mechanizmussal szeretnénk összekapcsolni, jogorvoslati lehetőséget biztosítva. Nem arra számítok, hogy a terrorista szervezetek majd panasszal éljenek, de elképzelhető, hogy tévesen minősítenek, tévesen kerül fel egy tartalom, és az ilyen esetekkel is foglalkoznunk kell. A kisebb platformok azt mondják, hogy ez rendkívül hasznos számukra, ugyanis nem saját maguknak kell meghozniuk azt a döntést, amelyet később megtámadhatnak, hiszen egy jogilag kötelező érvényű végzést hajtanak végre. És ennek a menetét átlátható és méltányos módon dolgozzuk ki. A harmadik kötelezettség pedig arra vonatkozik, hogyha egy platform, bármilyen méretű is, bizonyítottan ö, terrorista tartalmak továbbítására szolgál, ha Daesh vagy más szervezetek egy platformon keresztül ilyen tartalmakat helyeznek el, akkor a tagállamok, valamint a rendőri és igazságügyi szervek az érintett platformmal felveszik a kapcsolatot, és megállapodnak bizonyos proaktív intézkedésekben, a platformra vonatkozóan. Itt eseti alapon járnánk el, és konkrétan az érintett platform alapján hoznánk meg a döntéseket. Ez tehát egy arányos megközelítés, amelyel egy, egy azonosított, egy bizonyított problémát kezelhetünk. Létezik egy panasztételi mechanizmus is, és jogorvoslati lehetőség is. Úgy gondoljuk tehát, hogy ezen intézkedések összessége, amelyek ugye mindenkire vonatkoznak, nagyobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot biztosítanak a tagállamok és a vállalatok számára, hiszen mind a kettőnek tájékoztatnia kell az erőfeszítéseiről, és egy éves átláthatósági jelentést is el kell készíteniük. Ez nagyobb bizonyosságot ad az érintett feleknek. Abban bízunk, arra számítunk, hogy a platformok túlnyomó többsége majd együttműködik velünk, ugyanakkor fel kell készülnünk arra az esetőségre is, hogy szükségesek lehetnek a szankciók. Ezeket a szankciókat a tagállamokkal egyeztetve kell kidolgoznunk, fel kell készülnünk a legrosszabb forgatókönyvre is, ha valaki szisztematikusan megtagadja az együttműködést, a megfelelést, és ez az éves forgalom 4 százalékával egyenlő szankciót jelenthet. Ennek nem az az oka, hogy nem, itt nem egy pénzgyűjtő mechanizmusra törekszünk, de úgy gondolom, hogy ki kell dolgoznunk bizonyos potenciális szankciókat, amelyek rábírhatják az embereket az együttműködésre, ugyanakkor nem bírnak elrettentő hatással, és nem az a szándékunk, nem arra számítunk, hogy nagyon sok olyan eset lesz, amelyben szisztematikusan megtagadják az együttműködést. Amikor valaki szisztematikusan nem hajlandó ilyen kérdésekben együttműködni a hatóságokkal, de amennyiben egy ilyen eset felmerül, ha lesz egy olyan platform, amely eh, szisztematikusan eh, megtagadja ezt az együttműködést, akkor fel kell készülnünk arra, hogy valóban drákói szankciókat eh, foganatosítsunk. Sajnálom, hogy későn, viszonylag későn született meg ez a javaslat, de egy célzott és arányos javaslatot szerettünk volna kidolgozni, amely egy konkrét problémára reagál. Remélhetőleg most együtt tudunk majd működni önökkel, az előadóval, Stevens képviselővel és az árnyékjelentéstevőkkel is, akik kinevezése, ha jól tudom, még folyik annak érdekében, hogy gyorsan haladjunk, és el tudják fogadni minél hamarabb a vonatkozó jelentésüket, és lehetővé tegyük talán még ebben az évben a tanácssal való egyeztetést is. Úgy gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú jogszabály, amelyet, ha lehet, még a mandátum alatt el kellene fogadnunk. És ha megengedi, akkor még a e, választások biztonságáról is szólnék néhány szót, mert nem szerettem volna ezt elmulasztani itt ebben a bizottságban. A terrorista tartalmak egy nagyon fontos dolgot jelentenek. Ez a kiber fenyegetettségnek egy eleme, amelyen jelenleg szembesülünk. A különböző kiber eszközök használata, amelynek célja a demokratikus folyamatokba, intézményekbe való beavatkozás, azt hiszem, hogy valóban aggodalomra ad okot, és a közvélemény is aggódik emiatt, éppen ezért foglalkoznunk kell vele. Több választásra kerül sor a tagállamokban, nyolcat számoltunk a jövő év elejéig, tavasszal pedig az európai parlamenti választásokra is sor kerül. Megtettünk tehát bizonyos lépéseket, hogy ennek a problémának különböző aspektusaira reagáljuk. Juncker elnök az évértékelő beszédében felvázolt egy intézkedéseket tartalmazó csomagot, amely a kihívásnak a különböző vetületeire próbál reagálni. A kiberbiztonsággal foglalkoznunk kell, hogy felvértezzük magunkat az úgynevezett hagyományos kibertámadásokkal szemben, különböző rendszerekre, illetve az eljárásokra nézve jelent ez fenyegetettséget. A kiber szakértői hálózatunk kidolgozott bizonyos intézkedéseket, amelyeket majd most végre kell hajtanunk, és a kibernetikai eszközök által lehetővé tett manipuláció, az álhírek is um, egy kezelendő problémát jelentenek. Gabriel biztossal együtt nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot szeretnénk biztosítani az interneten, az álhírekkel kapcsolatban, a legfontosabb platformokkal a nemzetközi megállapodást kötünk, és vannak adatfédelmi intézkedések is, illetve a személyes adatokkal való visszaélés problémáját is kezeljük. Ez is kapcsolódik ahhoz, hogy politikai kontextusban akár reklámok vagy üzenetek terjesztése céljából hogyan használják fel a személyes adatokat. Vannak különböző megközelítések. Az egyik, hogy önkéntes alapon működünk együtt a platformokkal, és vannak egyéb intézkedések a politikai pártokkal ezek Juncker elnök csomagjában szerepelnek. Jurova biztos is foglalkozik ezekkel, és ide tartozik például az európai politikai pártok finanszírozásának jogszabályáról szóló módosítás, tehát ha az adatvédelmi rendelet értelmében nem tesznek eleget az adatok védelmének, akkor esetleges szankciók is megvitathatók. Vannak olyan kérdések itt, amelyek érintik azokat a problémákat is, amelyekről önök vitáztak a Facebook kapcsán, illetve a korábban elfogadott állásfoglalásokkal is összefüggnek. Én alapjában véve nem látok ellentmondást abban, hogy önök mit állítottak és mi. Hangsúlyozhatunk bizonyos aspektusokat, de nagyon szívesen megvitatjuk ezeket önökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos úrnak. Többen szeretnének hozzászólni. Csak egy árnyékjelentéstevőt neveztünk eddig ki, Stevens képviselő az előadó, aki szeretne reagálni erre a dossziéra. Köszönöm szépen, és köszöntöm Önöket. Először is szeretném megköszönni King biztosnak és kollégáinak ezt a javaslatot. Minden formában, minden módon fel kell vennünk a küzdelmet a terrorizmussal szemben, ez mindannyiunk számára egy komoly kihívást jelent, európai és nemzeti szintű kihívást. Társelőadó vagyok a terrorizmussal foglalkozó bizottságban, és láttam, hogy milyen sok teendőnk van még a jogszabályokkal kapcsolatban, hiszen a terroristák mindig újabb kezdeményezésekkel állnak elő a céljaik elérése érdekében. Éppen ezért éberekkel legyünk mindig, hogy megpróbáljuk megelőzni azt, hogy a szörnyű bűncselekményeket elkövessék. Az iszlám állam csak egy példa, arra, hogy milyen egy terrorista szervezet, noha ez a legszélsőségesebb, hiszen egy államot is létrehozott, de most Irakban és Szíriában elvesztette a hát országát, ugyanakkor a befolyása továbbra is jelentős, és ennek következménye az, hogy a dzsihadisták offline és online több bűncselekményt követnek el, de főleg online aktívabbak. Például instrukciókat adnak olyanoknak, akik otthon ülnek a számítógépeik előtt arról, hogy hogyan kell terrorista bűncselekményeket elkövetni a különböző platformokon keresztül. Vannak különböző kiberműveletek is, amelyekből láthatjuk, hogy még nem ismertünk meg mindent. A múlt héten Hollandia előterjesztette egy javaslatot azzal kapcsolatban, hogy az orosz kezdeményezéseket hogyan lehet ellensúlyozni, Rendkívül fontos, hogy az ilyen gyakorlatokat gyorsan lezárjuk. Komoly fellépésre van szükségünk, ugyanakkor a kiberbiztonságot is védenünk kell, mert ez egy komoly kihívás mindannyiunk számára. Én másokhoz hasonlóan teljes mértékben elkötelezett vagyok, hogy együttműködjünk, és hatékony jogszabályokat dolgozzunk ki. Köszönöm. Thank you, Helga. Okay, so, um... Köszönöm szépen, Helga. árnyék előadókat. Nemrég nevezték ide, ti asszony volt a néppárt képviseletében az árnyék előadó, ő írásban fogja a kérdéseit elküldeni. Van egy másik? Eva Jolie a zöldek képviseletében, de ő most ment el éppen. Nem tudom, hogy valami gond a dossziéval van, azért menekülnek el az árnyék előadók, vagy nem tudom, Helga, mit csináltál? az árnyék előadókkal. Na mindegy, nincs akkor más a két kiváló kollégán kívül egyelőre, akik nincsenek itt a teremben. Akkor a többi tapasztalt kollégát fogjuk meghallgatni, akik rengeteget tudnak erről, és Birgit Cipellel kezdjük. Köszönöm szépen. Elnök úr, és köszönöm a biztosnak is a bevezetőt. Egyetértünk mindannyian, hogy a terrorista tartalmak nem szabadna, hogy ott legyenek és terjedjenek, és az embereket befolyásolják, de az ördög a részletekben van. Az első kérdésem az, hogy miért van szükségünk még egy újabb javaslatra? Azért, mert valami illegális offline vagy online, azt ugyanúgy vissza kell vonni, vagy meg kell szüntetni. Tehát, hogyha illegális tartalmat megjelentető könyvről van szó, akkor azt a könyvet ugyanúgy le kell venni a boltok polcairól, mint a neten megjelent illegális tartalmat. És a másik kérdés pedig, hogy a terrorista tartalmak, nem tudom, hogy ön lát különbséget e között, hogy most terrorista tartalom vagy illegális tartalom? Nem tudom, van-e közös értelmezésünk? mit is értünk az alatt, hogy ö, terrorista tartalmak. És vajon a tagállamok mit értenek ez alatt? Tehát, hogy esetleg valamit engedélyeznek az egyik tagállamban, a másikban viszont nem. A másik kérdésem ugye megemlítette, hogy szükség van a végrehajtási szerveknek is kapacitásokra, hogy ezt meg tudják, ezt végére tudják hajtani, de mondta, hogy vannak olyan tagállamok, a biztos úr, ahol már ez megvan. Nem tudom, melyik preamulum bekezdésre utal, amely ezekkel a kihívásokkal foglalkozik. Tehát most itt technikai kapacitásokról beszélünk, vagy miről, ha megmondaná, nagyon hasznos lenne. Köszönöm szépen, egy pozitív jellegű észrevétel, hogy még azért az elején vagyunk igen részletes szemináriumokon vettünk részt, legalábbis egy több képviselő is a terrorista tartalmakról, e, és arról, hogy ezekkel mit lehet kezdeni, tehát ezekről tájékozódtunk. Úgyhogy a meghatározás kérdése, illetve hogy mi történik az egyes tagállamokban, hogyan lehet más információt eljutatni a felhasználókhoz. A kollégák tudják, hogy mire gondolok, de azért érdemes ezt a kérdést megválaszolni méghozzá pozitív szemszögből, mert ugye az illegális, meg a terrorista szavakat most eh, talán jól lenne pontosítani. A következő hozzászóló Natali Griesbeck. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Klód, és megköszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk erre az első nagyon fontos eszmecserére a bizottság egyik új javaslatáról, amely azt célozza, hogy az online ter- terrorista tartalmakat eltávolítsák. Elnézést kérek, ki kell, hogy mentsem magam, nem feltétlen tudok itt maradni, hogy meghallgassam a választ is, mert csúszásban vagyunk, és ugye nekem is mennem kell. Vannak, akik már itt sem tudtak lenni, közöttük árnyék előadók, de hát azért ettől függetlenül szeretném elmondani, hogy a magam részéről ugye a TER bizottság elnökeként és természetesen a az Állampolgári Jogi Bizottság tagjaként, ugyanakkor is, hogyha ez a két szakbizottság különböző, nagyon örülök, hogy ezt a javaslatot a bizottság elkészítette, és hogy Helga Stevens megkezdte a munkát, mert azt gondolom, hogy ez egy abszolút stratégiai jelentőségű dosszié. Amit eddig olvastam, az igen sok, tehát elég sok véleményt olvastam már a témában, és az a lényeg, hogy egy kiegyensúlyozott jogszabályrendszerre van szükség. És ugye, ha már erről az egyensúlyról beszélek, akkor azzal jár, hogy együtt kell működnünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk találni. Elég kényes lesz ezt megtalálni, már ami a e, különböző értelmezések kockázatát illeti, és a múlt héten Strasbourgban ugye már beszéltünk erről, arról a lehetőségről, hogy az Európai Unió segítheti a kisebb platformokat abban, hogy egyáltalán be tudják azonosítani ezeket a terrorista tartalmakat. Egyetlen egy kérdésem van, nem tudom, lehet, hogy még lesz idő meghallgatni a választ, ha nem, akkor elnézést kérek. Szeretném, hogyha többet mondana nekünk arról, hogy hogyan alakul az Europol szerepe. Ugye itt van egy egység, amelynek ez a feladata, hogy az interneten ezeket a tartalmakat jelezze. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, ha netán mégis előbb el kell mennem, mint a válasz. Right. Köszönöm szépen, Natali. Cecil Kienge következik. Oh, eh, Katerina. Are you going to... Vagy uh, Katarina szeretett, Katarina szeretett volna elnézést, akkor parancsoljon. Igen, elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni, tehát hogy mint gyakran előfordul, ma is egyszerre ülésezett a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, és ott előadóként kellett, hogy szóljak, úgyhogy ott voltam, és csak most tudtam idejönni, és köszönöm szépen Kenge, Kenge kolléganőnek, hogy ezt a lehetőséget biztosította. Nem akartam tőle elvenni a szót, erről a témáról egyébként már együtt sokat beszéltünk, sokat beszéltünk arról, hogy a az erőszakra, úszítás és egyebek kerülnek fel az internetre, és sokat beszéltünk arról, hogy az ilyen tartalmakat hogy lehet eltávolítani, illetve hogy szükséges, és szeretném megint kihangsúlyozni azt, hogy szükséges ezeket eltávolítani, viszont megfelelő garanciákat is kell biztosítani. Viszont azok a témák, amelyeket szeretnék most King biztos figyelmébe ajánlani, mások. Megköszönöm neki, hogy eljött hozzánk. Gyakran találkozunk egyébként, és ezekben a témákban cserélünk még itt és máshol. De hát ahogy mondom, mondanám, ugye nagyon kényes kérdésről van szó. Most készülünk az európai parlamenti választásokra majd, most kezdünk készülni, és azt kérdezem, hogy az Európai Bizottság milyen módon szándékszik azt biztosítani, hogy ne legyen úgynevezett interferencia az interneten keresztül, a választásokat ne lehessen, ne próbálják meg befolyásolni. Ezt nagyon fontos a demokrácia szempontjából megkérdeznem. Köszönöm szépen. Igen, mondja az elnök, nagyon fontos ez a kérdés, és a biztos is beszélt erről a bevezetőjében, de majd akkor részletesebben szól a válaszok között, és akkor Cecil, hogyha szerettél volna kérdezni, akkor tessék rendben van minden, vagy tényleg ő a legönfeláldozóbb tagja ennek a szakbizottságnak. A délelőtti ülésen is szinte elvettük tőle a szót, amikor Avramopoulos biztossal beszélt, úgyhogy én szerettem volna elmondani, hogy az egyik legkedvesebb képviselő tagja ennek a szakbizottságnak, aki most lemondott a hozzászólásról, és akkor Mihály Bóninak adom át a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, ezt a nagyon világos összefoglalót, és hát az az igazság, hogy eléggé csipkednünk kell magunkat, hogy haladjunk, és hatékonyan szembe tudjunk szállni az illegális online tartalmakkal. Fel is vetődött, hogy ez nagyon kényes kérdés, és az is felvetődött, hogy a kisebb platformoknak ez nehéz, az is, hogy garanciákra szükség van, az alapvető jogok védelmére, és így tovább. Mindez világos. Én a választói tevékenységről szeretnék szólni néhány szót a hazámban egyébként. Két héten belül helyi és regionális választásokra kerül sor, és azt hiszem nagyon fontos az, hogy legyenek szabályok európai szinten. Először is az átláthatóságra illetve az elszámoltathatóságra vonatkozóan. Tehát mindenfajta politikai reklám, hirdetés átlátható és elszámoltatható kell, hogy legyen. Nem csak Oroszország szerepe miatt világos ez, hanem több más szereplő okán is. Rengeteg más szereplő van ugyanis, aki befolyásolni kívánja a választásokat. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy sokkal konkrétabb eszközre van szükségünk ahhoz, hogy az álhírekkel szembe tudjunk szállni. Ez nem könnyű feladat, de talán együttműködhetnénk platformokkal, vállalatokkal. Lengyelországban például most arról folyik a vita, hogy legyen egy magatartási kódex a választásokra. Ez csak az állampolgárok, a vállalatok, civil szervezetek között létezne. És a legutolsó, szintén fontos felvetésem a következő. Hogyan tudjuk garantálni, hogy a botok az automatizált eljárások, amelyek ugye hatalmas méretekben terjesztenek információt, megakadályozhatóak, korlátozhatóak legyenek. Tehát például mondjuk egy olyan követelménnyel, hogy a hivatalos választási tartalmakat alá kell írni pártoknak, és így tovább, tehát hogy ott valamilyen aláírásnak kell szerepelni, tehát ezeket így akkor botok nem terjeszthetik, mert egy botnak ugye nincs személyes aláírása, tehát nehéz kérdések ezek, de mégis megoldást kell rájuk találnunk a frakciónkon belül is van egy külön, külön csoport, amelyet erre a célra hoztunk létre, hogy napról napra figyelik az eseményeket az interneten, figyelik, hogy bizonyos csoportok hogyan viselkednek. És azt hiszem, hogy az október 21-i választások után majd be tudunk számolni önnek arról, hogy hogy alakult a helyzet. Nagyon fontos tapasztalatra teszünk most szert Lengyelországban. Köszönöm. Anna. Tack så mycket. Ja, kampen mot terrorism och... Köszönöm szépen, elnök úr! miközben igyekszünk a terrorizmussal szemben föllépni, megakadályozni, nagyon fontos feladatot hajtunk végre, de szakértők egyetértenek abban, hogy ennek a munkának egyik fontos része az, hogy a propagandával is szembeszálljunk például az iszlám állam vagy más csoportok propagandáival szembeszálljunk. Azzal egyetértek, hogy az online terrorista tartalmakat minél gyorsabban el lehessen távolítani, viszont ahogy az ügyek állnak jelenleg, azért látok itt bizonyos veszélyeket is. Azt gondolom, hogy nagyon világos kivételeket kell megfogalmazni a média esetében, és sokkal jobb jogi garanciákra van szükség. Ne felejtsük el, hogy az egyes tagállamok jogszabályai és alkomány, alkotmányos hagyományai eltérőek, és másként tekintenek ugyanarra a netes tartalomra az egyik vagy másik tagállamban. Aztán ugye, hogy milyen időn belül ö, cselekedjünk, itt is ö, lehetnek gondok. A bizottság javaslata, hogyha jól tudom, a terrorista tartalmakat sokkal tágabb értelemben határozza meg, mint például, ahogy azt mi tettük a TER szakbizottságban, és szerintem a frakciók komolyan fogják ezt venni, legalábbis remélem, és nem rohannak vele, mert nagyon komoly következményei lehetnek ennek a javaslatnak. Köszönöm szépen King biztos úrnak a munkáját egyébként, mert nagyon kiválóan dolgozik, és remélem, hogy a mai nap után is folytathatjuk majd a javaslat javítását. Köszönöm, Juan Fernando. Commissioner, you're presenting here the... Köszönöm. A bizottság javaslata arra vonatkozik, ami az interneten található, és konkrétan megemlítik az Európai Parlament aggájait. Az egyik ilyen aggály konkrétan ahhoz kötődik, hogy a tagállamok bűnügyi szabályozása annyira eltér azt illetően, hogy mi számít terrorista tartalomnak az interneten. És van itt még egy aspektus, amit eddig nem nagyon említettek, mégpedig a szürke zóna, ami a terrorista tartalom, illetve más tartalmak között van, ami a szólásszabadság körébe Például a terrorizmus dicsőítése. Időnként nehéz megkülönböztetni például repszámok, vagy irodalmi művek, bloggerek vagy reperek írják ezeket, és ők kifejezik a gondolataikat az interneten. Tehát szeretném öntől hallani, hogy elgondolkodott-e ezen, mert egyre több olyan eset van az Európai Bíróság előtt, és az tagállami bíróságok előtt Spanyolországban is, és van egy rapper például itt Belgiumban, aki menedéket kért Belgiumban, mert egy olyan rep miatt üldözik őt, amelyben állítólag a koronát gyalázta, tehát erőszakos cselekményekkel vádolták meg, és ez, egy, ez az esetjog része, tehát ezzel el kell gondolkodni. Szeretném, hogyha ön egy percet szánna erre a gondolatra, miután meghallgatta a parlamenti képviselők aggájait, mert ezek az aggályok megjelentek az Európai Parlamenti vitában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az utolsó hozzászólónk, remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Teresa, ez beszél. Nagyon szépen köszönöm, nagyon röviden fogok hozzászólni. Már volt ezt a lehetőségem elmondani a terrorizmusról szóló bizottságban is, de ugyanarról szeretnék beszélni, amiről eh, Juan Fernando nagyon fontos, hogy legyen egy meghatározás annak, hogy mi számít terrorizmusnak és mi nem. Hatalmas probléma, hogy eddig nem készült el ilyen definíció. És ezért a terrorizmus fokozódik, és Spanyolországban például bűncselekmény a terrorizmus, de nem mindenhol egyforma a szabályozás. Tehát szükség lenne legalábbis valami igazságügyi együttműködésre. Például az áldozat védelmi határozat, amikor például egy távoltartási végzésre megvédjük őt a bántalmazótól, ez megtörténik, és Belgiumban Gentben van egy terrorista, aki erőszakos bűncselekményeket követett el, és nem töltött egyetlen napot sem börtönben, és Spanyolország a kiadatását kérte, és itt van Belgiumban ez az ember, és nekem úgy tűnik, hogy soha nem szűnik meg gyilkosnak lenni és terroristának lenni, és ezért én nem tudok beleegyezni abba, hogy ő büntetlenül éljen itt. Tehát én nem tudok szemet hunyni egy ilyen esemény fölött. Tehát nagyon fontos ezen elgondolkodni, hogyha valaki áldozattá vált, az nagyon szomorú dolog, szolidarisnak kell lennünk és nem lehet a terroristákat futni hagyni, sem az életben, sem pedig az interneten, mert annak áldozatai lesznek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Megkérhetném önt, biztos úr, mert ez egy első eszmecsere, hogy milyen reakciókat kapott erre a javaslatra. egyrésztről azoktól, akik már részt vesznek ebben a munkában. Például az Europol már foglalkozik ezzel. Tehát azok, akik már ismerik a helyzetet és részt vesznek benne, azok nem fognak meglepődni ennek a javaslatnak a tartalmától, de olyan emberek, akik ezt nem ismerik, azok olyan kérdéseket fognak feltenni, mint amit az imént is hallottunk, például a meghatározásokról. Például a 15. oldalon szerepel az úgynevezett radikális eszmék, vagy ellentmondásos eszmék. Hogyha nem az iszlám kontextusában gondolunk, gondolkodunk, hanem például a szélső jobb tartalmakra, és tudom, hogy az Europol is azt mondta, hogy ez növekszik, az, és az Egyesült Királyságban is így van ez, tehát egyre inkább fokozódik ez a vita a közösségi médiában is. Tehát az én kérdésem az lenne, hogy ennek a javaslatnak az elindításával van-e azzal kapcsolatos vita, hogy hogyan kell ezt elmagyarázni az embereknek, mert ez egy igen fontos jogszabály ahhoz képest, amit az Európol tesz, ők végzik a saját tevékenységüket, és szerintem ez jó dolog, mert nem akarom, hogy később a fiatalok erőszakos cselekményeket kövessenek el az én hazámban vagy máshol, de ha egy olyan javaslatot lát, mint ez, akkor nagyon fontos, hogy megfelelően hajtsuk azt végre, tehát ne tiltsuk be a párbeszédet, mert annak nagyon csúnya lesz a vége. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy megvannak -e önnek a forrásai, és van -e elég ideje rá, hogy elmagyarázza az álláspontját, ami már itt a mi vitánkban is felmerült, és ez egy nagyon érdekes téma. Tehát elnézést, egy kicsit filozofikusra sikerült a hozzászólásom, de hogyha elolvassa ezt a javaslatot, akkor elég fontos, hogy az első vitában ezt megbeszéljük. És én nagyon örülök ennek. Én egyáltalán nem szeretném ezt siettetni, olyan értelemben, hogy ne adnék megfelelő figyelmet ennek a témának. És szeretnék együttműködni önökkel és másokkal, és előkészíteni annak a magyarázatát, hogy ez micsoda, és hogy ez mi nem. És az utóbbi is nagyon fontos. Mi semmi olyasmit nem javaslunk, amit cenzúrának lehetne értelmezni. Mi egy konkrét tartalomfajtát célzunk meg, és azonosítjuk és meghatározzuk azt Európa szerte, egy közösen meghatározott definíciója lesz annak, hogy mi számít illegális terrorista tartalomnak. És Szipel asszony első kérdésére válaszolnék, hogy miért is tesszük ezt. Azért, mert ezután meg lehet határozni a szabályokat, a, az előírásokat és a folyamatát annak, hogy hogyan lehet azonosítani ezt a tartalmat, és hogyan lehet ezt levenni az internetről. és eddig olyan reakciókat kaptunk Európa szerte, hogy pozitívan látják ezt. Vannak aggályok, amelyekkel meg kell birkozni, elsősorban is technikai szinten, de azt hiszem nagyon fontos, hogy a vitát túlmozdítsuk a technikai szinten, és ami azt illeti, hogy hogyan lehet ezt elmagyarázni a nagyközönségnek, erre vissza fogok még térni. A platformoktól főleg pozitív reakciókat kaptunk. Egyetlen platform sem tette fel a kezét, és kiáltott fel rémülten, hogy ezt egyáltalán nem akarja. Ugyanis a jó hírnevük érdekében tett beruházások ennél még túl is mennek ezen. A kisebb platformok ugyanakkor tőlünk kérnek segítséget a szabályai tisztázásához. Az Egyesült Államoktól viszont negatív reakciót kaptunk. Ők tegnap ismét elmagyarázták, amikor a G6-os találkozón voltam Avramopoulos biztosan, hogy ez nekik nem tetszik. Szerintünk ez az ő cégeiket célozza. Mi elmagyaráztuk, hogy itt nem az egyes cégeket célozzuk, hanem bizonyos típusú tartalmakat. Azt mondták, hogy ez az első módosítás ellen van, de én, én elmagyaráztam, hogy ez nem a szólásszabadság ellen szól, hanem, ahogy Szipel asszony mondta a legelején, az illegális tartalom üldözését célozza. Hogyha egy utcasakon osztogatott pamfletben ez tilos, akkor, ettől nem, akkor ez nem válik legálisá csak attól, hogy online osztják meg. Mi nem gondoljuk azt, hogy az internetes téren ne lehetne rendfenntartó tevékenységet folytatni. Tehát a magyarázatunkban erre is ki kell majd térnünk. Azt mondják ezen kívül, hogy lehet, hogy ez az innovációt fékezni fogja, de nem igazán tudják elmagyarázni, hogy miért. Ez a probléma minden szabályozással, ami az online teret szabályozná, mindig azt mondják, hogy az innovációt sérti ez, de nem értem meg, hogy hogyan, ha csak nem a terrorista csoportokra gondolunk, mert nekik innovatív módokon kell majd megszervezniük a támadásokat. A szakértőkön kívül a nagy közönséggel is szeretnénk ezt megismertetni, és lehet, hogy még nemzetközi szinten is de nem tántorítanak el a negatív reakciók. Remélem, hogy önökkel közösen sikerül majd fejlesztenünk ezt a rendszert, és megbirkozni bármilyen hézaggal. Ez azt fogja jelenteni, hogy időre és erőfeszítésekre lesz szükség, és tudom, hogy önöknek is rengeteg dolguk van, tehát érzek némi bűntudatot, és hezitálok egy kicsit, de ez annyira fontos és sürgős ügy, hogy azt hiszem meg kell próbálnunk ezzel kapcsolatban lépni. A definíció kérdését konkrétan eh, tárgyaltuk ebben az anyagban, de önök segíthetnek, megvizsgálhatják, hogy eh, jól dolgoztunk-e, eh, vagy hogy még javítanunk kell az eredményen. Kifejezetten világossá tesszük és kimondjuk azt, hogy az oktatási, kutatási, újságírói tartalom az nem esik ennek a hatája alá. Itt eh, próbálunk eh, elég egyértelműen fogalmazni. Utána a terrorista tartalmat úgy határozzuk meg, hogy eh, ezt a kihívást megugorjuk. Egyes joghatóságokban vannak nagyon szigorú definíciók, mások egy kicsit lazábban értelmezik, és van, ahol egyáltalán nincsen definíció. Tehát mi most írtunk egy definíciót, ami az uniós jog értelmében definíció lesz, amennyiben önök is beleegyeznek ebbe a rendeletbe. És ez azon alapul, amit a terrorizmus ellenes irányelvnél már megvitattunk, és az ENSZ által leírt csoportokat is alapul veszi, tehát két irányból közelítjük ezt meg. Nagyon precízek leszünk az a kapcsolatban, hogy miről beszélünk és miről nem beszélünk. És én ezt szívesen megvitatom önökkel, de bizonyos szervezetek is bekerülhetnek ide, amelyek maguk is elejtenek tartalmat. De ez nagyobb kihívás, mert teljesen igaza van, nem csak a dzsihadista szélsőségesekről van szó, hanem más típusú szélsőségesekről is, és őket az ENSZ nem mindig sorolja ezeknek a csoportoknak a listájára. Tehát ez egy olyan kihívás, amit a definíciókban mindenképpen taglalnunk kell. És hogyha ez sikerül, akkor azt gondolom, ez nagyon sok aggályt már is eloszlat. Mert ez elmagyarázza akkor, hogy miért kívánjuk ezt bevezetni, mert ez egy minden joghatóságban érvényes definíció, segít a tagállamoknak abban, hogy határozatokat hozzanak, és leveszi a terhet a kis és közepes méretű platformok válláról, akik jelenleg kénytelenek a saját felhasználói feltételeik alapján meghozni a döntéseket helyettünk. Azt hiszem, ha ezt nem tudjuk egyértelműen lefektetni, akkor nem tudunk nekik segíteni ebben. Ez tehát a lényege annak, amit helyesen kell megtennünk. És hogyha ez sikerre jár, akkor felmerül, hogy miért tudunk lépni itt, és más területen miért nem. Tehát időnként kapunk olyan kéréseket, hogy nézzük meg európai szinten, hogy mit tudnánk tenni a gyűlöletbeszéddel szemben. De itt nem a gyűlöletbeszédről van szó. Ez egy nagyon szűken meghatározott kérdést tárgyal a terrorizmussal kapcsolatban. És nem gondolom, hogy nagyon könnyen elképzelhető lenne, hogy hogyan lehet az európai szabályozásokban ezt taglalni, mert vannak kulturális, jogi és egyéb különbségek, az, amiket nagyon nehéz lehet összeegyeztetni egymással. De azt gondolom, hogy tudjuk, mi az a terrorista tartalom, és széleskörű konszenzus uralkodik Európában ezzel kapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy ezt kikristályosítsuk egy jogszabály keretében. Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan kell e, ezzel e, megküzdeni. Ezt pontosítani fogjuk, de az lenne a, a lényege ennek, hogy legyen egy olyan e, forrás, amelyekkel a tagállamok egy, egy, egyik része rendelkezik, a másik nem. És kell lehetőséget adni az igazságügyi felülvizsgálatra és a panasztevésre is és itt tudjuk az Európa szerepét növelni, amely egy nemzetközileg elismert forrás ezen a területen. Ők nagyon sok platformmal állnak kapcsolatban, és nagy adatbázisuk van abból a tartalomból, amelynek segítségével a platformok azonosíthatják a nem odavaló tartalmakat. Tehát az információ bejelentése és a rendfenntartása való megosztása szintén az Európolt ebbe is be kell vonni, és a lehető legjobban be kell őket vonni ebbe a folyamatba. De önök jobban tudják, mint én, hogy nekik nincsen végrehajtó hatáskörük, tehát ők támogatni tudják a tagállamokat, de nem tudják maguk elvégezni a munkát. Ez egy egyértelmű korlátozás azt nézve, hogy a jogalap alapján mit kérhetünk az Európoltól és mit nem. És még kitérnék egy olyan témára, amelyre sokan rákérdeztek. Tehát a fizikai létesítmények elleni kibertámadások, például a szavazólisták és a párt oldalak. Meg kell erősítenünk azt a jó munkát, amit a kiberszakértőink végeznek illetve az adatvédelmi szabályok alkalmazását is erősítenünk kell, és ennek a felügyeletét is. Tehát az európai pártok finanszírozását is meg kell változtatni, tehát szankcionálni őket akkor, hogyha nem védik meg a rendelkezésükre álló adatokat. De itt van egy köztes tér, és néha ezt a legnehezebb szabályozni. az online manipulációra gondolok. Múlt héten Gabriel biztossal egy nemzetközi jó gyakorlatok kódexét hoztuk létre, és ebben platformok vesznek részt, és foglalkozunk különösen aggályos területekkel, és itt van például a politikai hirdetés, a szponzorált tartalom, a botok, tehát a nem emberek által köröztetett tartalom, illetve a külső kutatók számára adott átláthatóság a múltbeli esetekre vonatkozóan, hogy tanulhassanak ebből. Tehát nagyszerű, hogy önök részt akarnak venni ezekben a célokban, de most meghatározott, mérhető teljesítményadatokra van szükségünk, amelyeket aztán el tudunk várni, és amelyeknek meg tudjuk mérni a fejlődését az év végéig. És ez eddig még nem történt meg, tehát együtt kell működnünk ennek érdekében. Ha ezt a másik oldalról támadjuk meg, akkor láthatjuk, hogy ott vannak a politikai pártok. Az ajánlatok, az ajánlásokban is szerepel ez, a tagállamoknak kapcsolatba kell lépniük a pártokkal a saját joghatóságok alatt, és arra ösztönözni őket, hogy tegyenek lépéseket az online hirdetési költéseik átláthatósága érdekében. Tehát mindezen intézkedések eredményeként tudunk majd előlépést elérni, és tudom, hogy ez egy rendkívül komplex téma. Köszönöm, biztos úr. Tudjuk, hogy ön egy nagyon elfoglalt ember, de ez is egy nagyon elfoglalt bizottság. Úgyhogy ez egy rendkívül igényes javaslat. A Europol tevékenységét figyelembe véve ez egy nagyon érdekes modell, itt egy óriási váltásról van szó, ez egy olyan jogalkotási javaslat, amely nagy ö, operatív változásokat is szükségessé tesz, de nagyon érdekes és nagyon megalapozott lépésekről van itt szó. Igen, egyetértek ezzel, de fennáll annak a, azért van némi veszély abban, hogy ha ezt így prezentáljuk, lehet, hogy túl sokat vállalunk, meg, meglátjuk, de én úgy gondolom, hogy képesek vagyunk ezzel kapcsolatban előrelépni. A definícióval kell kezdenünk. Ha a definíciót sikeresen megalkotjuk, akkor a többivel is meg tudunk birkozni. Igen, én is ezt akartam sugalni. De azért emlékeztetnénk arra, hogy kb. három hónapunk van, de azért képesek leszünk rá. Nem azt akartam állítani, hogy nem leszünk erre képesek. Ha valaki, akkor ez a bizottság képes lesz rá. Nagyon komolyan együtt fogunk dolgozni, az előadók, az árnyékjelentéstevők. Ha megnézzük, az előző biztos is számos dossziéról beszámolt, nagyon gyorsan dolgozunk, és teljességgel elköteleztük magunkat. Ha megnézzük, hogy kiket neveztünk ki a különböző dossziék kapcsán a múlt héten, ugye az online terrorista tartalom tekintetében is eltökélt szándékunk, hogy megbírkozunk ezzel a kihívással. Köszönöm, tisztelt kollégák, nagyon intenzív volt ez a mai nap, de azért sikerült lehetővé tennünk ezt a meghallgatást. Nagyon érdekes volt ez a javaslat is. Köszönöm Helgának is és ha majd összeülnek az előadók, akkor lendületbe jön ez a dosszié, és haladunk az anyaggal. Köszönöm a kollégáknak a türelmüket, és a vitában való részvételüket a biztosnak is köszönöm. Tisztelt kollégák! Kezdjük a 14-es napi rendi pont megvitatását. Szeretném köszönteni az UNHCR külön megbízottját, aki a földközi tenger középső részén kialakult helyzettel foglalkozik, Vincent Kostel és eh, Eugenio Ambrosi, aki az IOM-től érkezett. Vincentnek szeretném különös tekintettel megköszönni a kemény munkát, amelyet ő és irodája végzett. Ezt nagyon nagyra értékeljük. Azt is, hogy a nyár során eh, kapcsolatban álltak velünk, hogy beszélhessünk ezekről a bonyolult kérdésekről és ugyanígy szeretnék eh, Eugéniónak is köszönetet mondani, hiszen az IOM óriási munkát végez, és jó volt, hogy a nyár alatt is eh, tudtunk egyeztetni az operatív kérdésekről. Ennek eh, következtében azt hiszem, hogy ez némileg megkönnyítette a munkánkat, de nagyon sok dosszéval foglalkozunk, a menekültügy, visszatérés, és egyebek, de hangsúlyoznám, hogy az IOM és az UNHCR kollégáival nagyon fontos volt, hogy egyeztetni tudjunk. Egyébként ezt közvetítjük most, úgyhogy néznek és hallgatnak bennünket. Nem arról van szó, hogy csak azok hallgatnak bennünket, akik itt vannak a teremben. Szerettük volna megvitatni az Európai Tanácsi Következtetések és a menekültügyi rendszerre vonatkozó javaslat utáni lépéseket. Mind a ketten részt vettek a földközi tenger középső részének helyzetével kapcsolatos munkában, és mivel nagyon-nagyon intenzív volt a délutánunk, ugye itt volt Avramopoulos biztos, és más témákat is megvitattunk, nagyon le vagyunk maradva, úgyhogy rövidre fogom a bevezetőmet, és arra kérném először is Vansantot, hogy röviden ismertesse velünk ezt a témát, és aztán jönök adnám meg a szót, és ezt követően majd feltennénk néhány kérdést is és még egyszer köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen, és köszönöm a Libe Bizottságnak is a meghívását, és eh, az IOM-mel eh, folytatott eh, együttműködést szeretnénk elnézést kérni, ugyanis a több kérdést intéztek az UNHCR-hez azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk vagy nem teszünk Líbiában. A hivatalos válasz ezekre a megkeresésekre még úton van. Szeretném először is méltatni azt a munkát, amelyet a menekültügyi reformmal kapcsolatban végeztek. A közös európai menekültügyi rendszer számunkra is egy prioritást jelent. Ezen a csomagon a társjogalkotóval kezdettől fogva együttműködtünk, támogatást nyújtva, és ezt továbbra is tesszük. A júniusi Európai Tanács előtt az IOM-mel együtt dolgoztuk ki a regionális partraszállási mechanizmussal kapcsolatos javaslatot, és ez számunkra mindig is egy kiegészítő eszköz akart lenni amely kiegészítene egy európai menekültügyi rendszert, de nem akarja azt semmiképpen sem pótolni, helyettesíteni. Számunkra egyértelmű, hogy nem kérhetjük a mediterrán térségben a partnerektől azt, hogy tegyenek meg olyan dolgokat, amelyekre mi sem vagyunk készek itt Európában. Ezt szeretném leszögezni, mert a javaslatainkat annak idején félreértették, nem csak Európában, hanem Észak-Afrikában is. Úgyhogy a partnerek között ez egy közös nevezővé vált, az elégedetlenség a javaslattal kapcsolatban, de a javaslat alapja a felelősség megosztása a földközi tenger mindkét oldalán. Itt nem arról van szó, hogy az egyik fél a másikra hárítaná a felelősséget. Ami a líbiai helyzetet illeti, nem sok haladásról tudok beszámolni, éppen ellenkezőleg a legutóbbi találkozónk óta a küzdelmek folytatottak Líbiában, ahol nagyon ingatag, törékeny a helyzet. A miliciák Tripolisban hatalmon vannak, és nem akarják a nemzeti megbékélés kormányát hagyni, hogy kormányozza az országot. Ez pedig a humanitárius szempontból egy még inkább bonyolult helyzetet idézett elő. Egyes őrizeti létesítmények bezártak, újakat hoztak létre máshol, a migránsok és a menekültek vagy elmenekülnek, vagy kiengedik őket, van akinek nyomavész, és vannak olyanok is, akiket az embercsempészek azonnal behálóznak, és nyomuk vész. Tehát a hozzáférés nagyon bonyolult egy vagy másfél hónappal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy minden egyes esetben, amikor a hat regionális platform egyikén a menekültekhez nem tudunk hozzáférni, nem tudunk biztonsági okokból oda küldeni munkatársakat, ugyanis fenyegetésnek vagyunk kitéve. Tehát ezt kell mondjam, hogy nem vagyunk ott jelen. Van, amikor a partnerünket oda tudjuk küldeni, de ezt nem tudjuk szisztematikusan megtenni. Persze tudjuk, hogy nem csak ezekkel a regionális központokkal van probléma, a biztonságot ugyanis átfogóan kell értelmezni, mi történik a partra szállítást megelőzően 24 vagy 48 órában nem csak azt a két órát kell szemlélnünk, ami a partra szállítást követően történik. Az embereket tehát ezekbe a létesítményekbe viszik, tudjuk, hogy ott milyenek a körülmények, de vannak olyanok is, akik úton, az úton eltűnnek nem eltűnnek, hanem embercsempészeknek adják el őket, akik aztán az építkezéseken vagy mezőgazdaságban zsákmányolják ki őket, tehát nem mindenki jut el ezekbe az őrizeti létesítményekbe. Ott hivatalosan 32 ilyen létesítmény van Líbiában, jelenleg 5 Tripolisban, 4 nyugaton, 5 délen és 13 keleten található, de persze a jövő héten már lehet, hogy más a helyzet, éppen ezért nehezen előrejelezhető, nagyon törékeny a helyzet. Körülbelül három őrizeti létesítménybe tudunk ellátogatni Tripolisba vagy az ország más részén. Hetente mindössze háromba tudunk eljutni, nem tudunk tehát mindenhol jelen lenni. De természetesen gyakran panaszkodnak a diasporában élők, hogy a hozzátartozóik eltűnnek, szeretnének kijutni az őrizeti létesítményekből, de sajnos számunkra a megközelítés nehéz vagy azért, mert nem kapunk engedélyt, vagy azért, mert amikor odaérünk, az emberek már nincsenek ott a központban, áthelyezték őket előzetes értesítés nélkül, vagy azért, mert a biztonság miatt az alkalmazottainkat nem tudjuk oda beengedni. A legutóbbi találkozónk óta lehetőség nyílt, beszéltünk arról, hogy egy tranzitlétesítményt nyitnánk Tripolisban, ezt az Európai Unió finanszírozta, és június óta készen áll. Ezer személy befogadására képes, de még nem tudtuk megnyitni, ugyanis vannak komoly kockázatok, lehet, hogy egy további őrizeti létesítményé válhat. Tehát vannak kihívások, amelyeket meg kell oldanunk a bizottsági partnereinkkel, illetve a líbiai partnereinkkel, de ez a helyzet nem, javas, nem javult eddig. Sajnos tehát a helyzet javulásáról nem igen tudok beszámolni. Ami pedig az észak-afrikai országokkal való együttműködést illeti, az ő szerepvállásukat illetően. Ne, álmodjunk egy nagy tervről, hanem vegyük figyelembe azt, hogy milyen mechanizmusok léteznek a különböző országokban. Marokkó, Tunézia, Algéria, Egyiptom, ott tudunk dolgozni, az 50-es években ez már működött, vannak ott irodáink, a tengeren megmentett embereket ott partra tudjuk szállítani. A rendszer persze eltérő a négy országban, ezek nem remek rendszerek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének működőképesek. Vannak bizonyos kezdetleges befogadási mechanizmusok, ezekre kell építenünk, biztosítanunk kell, hogy megfelelő administratív jogi keretek között működhessenek. Jelenleg ez nem biztosított, az önök támogatásával szeretnénk ezt megtenni. Ezen országok az 51-es egyezmény aláíró felei, de felelősen kell velük egyeztetnünk ezekről a kérdésekről. Itt nem nagy bejelentésekről van szükség, nem ezekre van szükség, mert ezek akár ronthatják is a helyzetet ezekkel az országokkal. Végezetül több európai vezetőtől azt hallom, hogy többet kellene tennünk Marokkóban, Tunéziában, Egyiptomban, miért nem teszünk többet? Nos, ami a finanszírozásunkat illeti, 42%-os Egyiptomban, 23% Marokkomban, Tunéziában 16%, tehát eléggé aggaszt az, hogy nehezen beszélhetünk szolidaritásról Európában, és ugyanígy nem beszélhetünk szolidaritásról a földközi tenger térségében. Az említett számokból az következik, hogy mindezen országokban vissza kell szorítanunk a programjainkat, hiszen a marokkói menekülteknek csak 50%-át tudjuk kezelni, Egyiptomban csak 20%-kal tudunk foglalkozni, míg tavaly a menekültek 40%-ára tudtunk odafigyelni. Az arányok csökkennek, ez pedig azt jelenti, hogy az emberek sérülékenyebb helyzetben vannak, és elképzelhető, hogy a szomszédos országokba távoznak, ami nem kell, hogy meglepetésként érjen. Azt kell mondjam, hogy ha komolyan gondoljuk azt, hogy alternatívát kínálunk ezen személyek számára, akkor komolyan segítséget kell nyújtanunk ezen észak-afrikai országoknak. Ugyanis egyelőre a segítségnyújtás szintje nem éri el a szükséges szintet. Tehát köszönöm, hogy támogatják ezt a döntésünket. Köszönöm. Nagyon szerettünk volna találkozni önökkel, ugyan itt, eh, itt eh, nagyon széles körű témákról van szó, amelyeket be kellett szorítanunk a napi rendben. Nagyon kevesen vannak itt. Remélem, hogy nem eh, bánja ezt, hiszen többen nyomon követnek bennünket az interneten keresztül is. Három kolléga van itt. Eugenio, ha lehet, akkor röviden beszéljen, ha megkérhetem, mert az itt levő képviselők is szeretnének kérdéseket feltenni. Ez egy rövid párbeszéd lesz, ha megengedi. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást, nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és párbeszédet folytathatunk önökkel a közép-mediterrán térségről, illetve a partra szállítási mechanizmusokról, amelyekről Vanszlán is beszélt már. Természetesen ö, osztom mindazt, amit Vanszán elmondott, ehhez csak néhány kiegészítést szeretnék hozzáfűzni. Szeretném hangsúlyozni, még akkor is, ha ez köztudott, fontos hangsúlyoznunk, hogy mennyire paradox a jelenlegi helyzet, amelyet Európában tapasztalunk a közép-mediterrán kérdéssel kapcsolatban. A paradoxon abban rejlik, hogy az érkezések száma, az érkezők száma drámaian csökkent a tavalyi, illetve az azt megelőző évhez képest, mindig is azt eh, állítottuk, hogy még a 2005-ös csúcs időszak alatt kezelhető volt az érkezések száma európai szinten. Tehát ha kezelhető volt a helyzet, amikor egymillióan érkeztek, akkor annál is inkább kezelhető, amikor 80 ezeren érkeznek Európába. Ez gyakorlatilag 40%-kal kevesebb, mint a tavalyi arány. De noha sokkal kevesebben érkeznek Európába, gyakorlatilag megduplázódott a földközi tengeren a halottak száma, tehát sokkal veszélyesebb most már átkelni a földközi tengeren, mint korábban. És erre a reakció Európában még inkább válságorientált, mint néhány évvel ezelőtt volt. A másik paradoxon, ha nevezhetjük annak, az, hogy a halottak száma nőtt, több intézkedés született, hogy még inkább nehezebbé váljon a tengeri mentés azáltal, hogy az NGO-k által működtetett hajók munkáját megnehezítik. A közelmúltban még, működ, még működhettek, és gyakorlatilag a megmentettek 40%-át ők mentették meg, tehát további lépésekre van szükség, szemben azzal, hogy kriminalizáljuk azokat, akik emberületeket mentenek. Azt is hozzá szeretném tenni, hogy nagy aggodalommal nézzük azt, hogy egyes európai országokban még a humanitárius segítség nyújtás, nyújtást is kriminalizálják. Ezáltal az egész rendszer sokkal nehezebben végrehajtható. Nem szeretném megismételni azt, amit már a partra szállási mechanizmusokról elmondtak, csak azt szeretném még kifejteni, hogy a szándék nem az, hogy bármilyen módon is helyettesítsük a közös európai menekültügyi rendszert. A mechanizmus, a szóban forgó mechanizmus egy űrt próbál betölteni, egy konkrét próbára, problémára próbál reagálni, ember életek mentésével összefüggésben segítséget próbál nyújtani a megmentetteknek. És lehetséges lesz egy ilyen mechanizmus létrehozni, de csak akkor, ha az európai tagállamok megfelelő szintű felelősségvállalásra hajlandóak, és az Észak-Afrikával folytatott párbeszéd arról, hogy ők hogyan járuljanak hozzá a megoldáshoz, ez megvalósul amíg az uniós tagállamok nem tanúsítanak szolidaritást, az észak-afrikai országok nem fognak semmilyen észszerű párbeszédbe bonyolódni. Az fog folytatódni, amit már Vincent is elmondott. És úgy gondolom nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy míg azt várjuk el észak-afrikai országoktól, hogy segítsenek Európának ebben a helyzetben, figyelembe kell vegyük, hogy már mit tesznek, kutatási, mentési feladatokat látnak el, emberületeket mentenek meg a tengeren. Eugenio, csak szeretném jelezni, hogy már csak néhány pár cigár rendelkezésre a tolmácsolás, úgyhogy szeretnénk meghallgatni a kérdéseket. Elnézést kell kérjek, hogyha ez elfogadható, akkor és kienge asszonynak adnám meg a szót, mert elfogy az időnk. Cecil, parancsolj. No, that would be helpful. And then Jó lenne, ha most feltennéd a kérdésedet, és akkor utána fogjuk majd López Aguilert meghallgatni. Köszönöm szépen, Claude, ezt a témát én különös figyelemmel követem, különösképpen ugye az afrikai országok miatt Eh, ahonnan sokan érkeznek itt eh, Olaszországba, és idézőjelben egészen látványos a, a reakció. Eh, minden elvet felhasználnak, minden képen megakadályozzák, hogy az emberek hozzánk érkezzenek, még a humanitárius elveket is. Két kérdés beszéltünk a regionális platformokról, és így nagyon sok tagállam megszabadul a felelősségtől, hiszen délre tolják a határokat, ahogy a, az európai határok felé, ezek ugye a déli országok határai, tehát az a kérdésem, hogy nem kellene mégis a felelősség megosztáson dolgozni, a tagállamok osszák meg a felelősséget egymás között is legyenek szolidárisak egymással. És ami a civil szervezeteket illeti, megköszönöm, mert 11 civil szervezet jelöltetett a Szaharov díjra itt a parlamentben akik keresési és mentő akciókat folytattak. Pontosan ezekre a civil szervezetekre van most szükség, akiknek folytatniuk kell a munkájukat. És kérdezem, hogy mik az előjelzései közép és hosszú távra, mert ugye mindig csak rövid távról beszélünk. Mik a javaslatai hosszú távra? Köszönöm szépen. Thank you very much, Cecile. Uh, Barbara Spinelli, and then I'll... Köszönöm, Cecil Barbara Spinelli, és utána még egy valaki. Köszönöm szépen, elnök úr. Moltissimo. Én nagyon megköszönöm Kostel úrnak és Ambrózi úrnak is ezt a nagyon fontos munkát, és hogy eljöttek hozzánk és eh, beszámoltak a legújabb fejleményekről ezúttal is hozzájárulva itt a munkánkhoz, az eszmecseréhez. Elnézést kérek, mert valószínűleg hamarabb kell elmennem, mint hogy a válaszokat meghallgathatnám, de a webstreamingen, az interneten tudom őket követni. Kostel úr mondott valamit, ami igen nagy benyomást tett rám. Hogyan ö, magyarázzuk meg a következő generációknak majd azt, hogy ezeket a migránsokat hagytuk meghalni, és hogy nem volt megállapodás arról, hogy a menekült kérelmüket, menedékkérelmüket hogyan dolgozzuk fel. Én ezt a kérdést minden nap felteszem magamnak. Hogyan fogjuk ezt megmagyarázni a következő generációknak? És például az ön erőfeszítését is. Hogyan fogja tudni megmagyarázni, amikor az Európai Unió minden hangsúlyt a visszatérésre, a visszaküldésre helyez menekült ügyben, és ami a platformokat illeti, ugye, hogy azok az ország, azokban az országokban, amelyekről ő is beszélt, Líbiában és más országokban is, ahol mm, talán megvalósítható egy ilyen mechanizmus. Felteszem a kérdést, hogy van negatív modell? A, a nigéri negatív modell megjelenik, ugye, mert akkoriban nagy projektként írták ezt le, amely megoldást jelent. És végül oda vezetett az egész, hogy az Európai Unió elutasította azt, hogy letelepítsen szükséges legalább egy minimális számú migráns. Tehát hogy lehet ilyen központokat létrehozni az EU-n kívül, hogyha nem csak szóban, hanem valóban garanciákat írásban biztosítunk az áttelepítésre? Hát rengeteg kérdésem lenne nekem is, de hát én is eléggé reményvesztett vagyok. Köszönöm.